Good morning, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném kérni, hogy figyeljenek rám. Thank you. Uh, this is the third leg of our ez a harmadik ülése a szakbizottságnak háromoldalú tárgyalások jelenleges a 12. pont. Sok ügyet sikerült lezárni, hadd szóljak róla. a makrofinanciális rendszer a Kirgiz köztársasággal, Kirgiz köztársaság nyújtott makroszintű pénzügyi támogatást. Ez általános megállapodásra vált. Ezt e, sikerült elérni a parlament és a tanács megegyezésével. a keretrendeletről van szó, hát nem rendelet, mert a bizottság visszavonta a kezdeményezést, hanem közös nyilatkozata a parlamentnek és a tanácsnak. A kirgiz eset az első, amit elfogadtunk az új kered megállapodásban. a kazak jelentés során. A kirgiz szövegről ma szavazunk, mert ezt nem lehet tovább húzni ezt az ügyet, már elég sokáig húzódott, és megállapodás volt a frakciók között, hogy nagyon gyorsan fogunk haladni. Sikerült lezárni a rendeletet a kábítószer prekurzorokról, a jelentésünk Frank Truss volt, az EPP-től láttam, meg is adom neki a szót, hogy szóljon erről. Oui, merci, monsieur. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, ahogy mondta, Örömmel bejelenthetjük, hogy sikerült megállapodni a tanácssal a második trilógus során Strasbourgban múlt héten. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás általában jó, de a parlament nem nagyon kaphatott volna többet. Mielőtt a tartalomra rátérnék, lássuk a az általános helyzetet. Két rendelet átdolgozásáról van szó, a belső piacon a kábítószer prekurzorok, a második pedig a harmadik országokkal. A Libé és a mi szakbizottságunk sorrendben a felelős. A meghatározás és más szövegrészek összefüggenek. A Libé egy kicsit lehagyott bennünket, bennünket akaratunk ellenére. Az ő trilógusok megállapodása kötött, ezért nem sikerült elérni, amit akartunk a komitológiában, szemben azzal, amit a szakbizottság kívánt. Itt a végrehajtási intézkedésekről van szó. Ezért úgy döntöttük, hogy nyilatkozatot írunk ehhez a tervezethez ez a hivatalos közlönyben, meg, hivatalos labban megjelenik, és amelyek mondjuk, hogy a komitológiai döntések semmiképpen nem jelentenek precedenst a parlament számára. Ami a megállapodás további részét illeti, elfogadtuk a tanács javaslatait a listával kapcsolatban és a gyors válaszsal kapcsolatban. Két jelentős módosításról van szó, ami a kábítószer kereskedők ellen irányul. Van egy felügyeleti lista, és ilyen alapon lehet odafigyelni arra, hogy az életű anyagokat mire használják. Ami a gyors válaszadás illeti, lehetőséget ad arra a tagállamoknak, hogy a mellékletben nem szereplő anyagokat lefoglalják, hogyha azokat nyilvánvalóan kábítószer előállítására használják fel. Örülök az eredménynek, a lefoglalt anyagok felker, lefoglalásra alapot adó anyagok felkerültek a listára. A parlamentet informálni kell a fejleményekről, a tendenciákról, ami pedig a meghatározásokat illeti. Örülök, hogy a parlament a maga álláspontját tudja érvényes, tudta érvényesíteni. Van egy negyedik kategória, és gyógyszerek kerültek vele, nem jogszabály, hanem delegált aktus révén. Nagyon jó megállapodás született. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebben, kezdve az elnök úrral. Uh, thank you. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Pontosan így történt. Azt hiszem, hogy a metodológiánk megfelelő a tanácssal kapcsolatban. Megszavazzuk a mandátumban, hogy rugalmasságot biztosítunk az árnyék jelentéseknek és a jelentéstevőnek. A parlamenti ö, dokumentumokat ö, minden tárgyalási kör előtt ö, megszavazzuk egy hangon szólunk, senki sem hallathat más hangot. Hogyha ellenvetés van, akkor azt a magunk körében vitatjuk meg. Így a tárgyalási képességünk maximális. Ez nagyon hatásos tárgyalási módnak bizonyult a tanácssal. Természetesen minden a megfelelő fegyelem keretében történik. Azt hiszem, nincs olyan al, nem volt olyan alkalom, amikor ez a szakbizottság ne úgy járt volna el, ahogy a döntés született. Ez más, mint a tanács metodológiája. A tanácsnak semmilyen rugalmassága nincs nagyon rugalmatlan, szűk a mandátummal jönnek. Várniuk kell hetekig, hónapokig a meghatalmazásra. nagyon kellemetlen tárgyalási pozíció. A parlamentnek sokkal pozitívabb a helyzete. Elnökként a tárgyalások nagyján elnököltem, és meg vagyok győződve, hogy ez a megfelelő munkamódszer. Követjük a mandátumot, megfelelően rugalmasak vagyunk, és akkor elérni a kompromisszumot a tanácssal. Mindent megvitatunk minden frakcióval, ha jelen vannak természetesen nem jegyzem a távollétet, és utána a szakbizottság ratifikálja a munkát, szentesíti a munkát. A kompromisszum eredménye ö, magáért beszél. Az évek során tapasztalhattuk, hogy eredményt ér el ez a szakbizottság és a parlament. Köszönöm nyilvánosan az előadónak. Azt hiszem, hogy kiváló példáját adta a felelősségnek, a kötelezettség vállalásnak, a kompromisszum készségnek. Mert ez az egyetlen mód arra, hogy eljárjunk a tanácssal Köszönöm szépen, Frank plusz Enrikének kolléga nevében partnerségi kapcsolatokról van szó, az a FETA az illetékes, ő a jelentéstevünk, és sikerült megállapodást kötni a partnerségi eszközök körében. Itt vannak a jegyzetei, amelyből az derül ki, hogy a partnerséggel kapcsolatban még nem teljes a megállapodás. Még egy olyan pont van, amit meg kell tárgyalni. Nos, rendben. Akkor a 13-as pontra térnék át az EU és Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatok. Saját kezdeményezésű jelentés, nem állásfoglalás. Nem, nincs itt a cím a jegyzeteim között, pedig itt kéne legyen. Mi vagyunk az illetékes bizottság, de itt van szóbeli válasz igénylő kérdések megvitatása, állásfoglalási indítvány tervezett megvitatása. Úgy döntöttünk, hogy előrelépünk ebben a legutóbbi ülésünk során. A dokumentum tervezetek ott vannak a az önök dossziéjában. Meg tudjuk tehát vitatni. A jelentést Frank Prust és automatikusan a két kezdeményezés vezetője. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák. Nagyon örülök ennek a mai vitának, mert nagyon fontosnak tűnik a kereskedelmi stratégiánkkal kapcsolatban Ázsiával. Úgy döntöttünk, hogy egyszerre tárgyalunk arról, hogy tárgyalásokat indítunk a kínai be beruházásokról és a tájvani kapcsolatokról. Ez volt kívánatos és szükséges. Szükséges, mert Tajvannal való kapcsolatunk összefügg a Kínával való kapcsolatunkkal. Sajnálhatjuk ezt, de tapasztaljuk. Tajvan jelentős partner az EU-nak, de nincsen semmilyen formális alapja ennek a kapcsolatnak. Ez annál is rosszabb, mivel az európaiak az első külföldi beruházókot emlékeztetünk rá, milyen fontos a a fenntartott kapcsolatunk, és hogy ezt a kapcsolatot mélyíteni kell. Biztos vagyok benne, hogy a most nyíló tárgyalások a kínaiakkal a megfelelő alkalom a Tajvannal való kapcsolatok mélyítésére. Nincs tehát Tajvannal megállapodásunk, de ennek az egy Kína politika az oka, amely jellemző az EU-ra. Hogyha egy Kína van, akkor Kínával és Tajvannal egyszerre kell tárgyalnunk. Nem akarok részletesen kitérni az állásfoglásra, ott van önök előtt. A véleményüket is, véleményemet is megismerhették. Várom az önökét. Köszönöm, elnök úr. Megnyitom a vitát. Bent Lange, SD. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Proust úrnak a bevezetést. Mi is támogatjuk, hogy felszólítsuk a bizottságot, hogy amennyiben egy eh, beruházási és piac hozzáférési megállapodásról tárgyalnak Kínáról, akkor Tajvannal is, Tajvannal is kezdjék meg ezt a tárgyalást. Minnyáján tudjuk, hogy milyen politikai érzékenységekbe ütközünk itt, teljesen nyilvánvaló, hogy Kína és Tajvan történelmi helyzetének okán csak párhuzamosan lehet itt fellépni és eljárni. Ugyanakkor vannak gazdasági okai is annak, hogy miért volna célszerű és hasznos Tajvannal is megkötni a megállapodást az európai ipar számára. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy vannak problémák a Tajvannal való tárgyalás során, ami például a piaci hozzáférési feltételeket illeti. Sok területen tárgyaltunk már Tajvannal a piac megnyitásáról, és nincsen jelentős előrelépés. És a szubvenció prak gyakorlata és a, és a dömping kérdését is mondjuk az elektronikai területen fel kell vetni. Azaz tehát mondjunk igent arra, hogy párhuzamosan tárgyunk, tárgyaljunk Tajvánnal, de minden problémáról nyíltan kell eszmét cserélni. Köszönöm. Um, next, uh, Metin. Következő Netin Kazak Alde. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, szeretném kifejezni megelégedésemet, hogy végre szakbizottságunk kezdeményez szóbeli kérdés lesz a vitán, és állásfoglási indítvány van. Jó alkalom arra, hogy komolyan megvitassuk a bizottsággal, hogy javítsunk a tajvani kereskedelmi kapcsolatokon. Ha megnézzük az eu eh, e tajván számokat, akkor eh, látjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok mélyítésre szorulnak. A teljes kereskedelem több mint nyolcszorossával növekedett az utóbbi két évtizedben. Hetedik partnerünk Ázsiában, és 9 a világom. 19 a világom. Az EU a legnagyobb beruházó Tajvanon. negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere Tajvannak. Az általános kép jó, de úgy gondolom, hogy a kereskedelmi kapcsolatok még többet hozhatnának, megfelelő eszközök kellenek a növekedéshez, ki kell használni a lehetséges szinergiákat. Az EU és Tajvan strukturál dialógust valósítottak meg a tájpei kereskedelmi kamarai képviseletén. Ez előkészíti a jövőt, és megkönnyíti a jelen kereskedelmi kapcsolatokat. Úgy gondolom, hogy az EU továbbra is támogassa a tajvani kapcsolatokat, támogassa a Tajvánt ott, ahol a külön állam elve nem érvényesül ez nem ond ellent az egy Kína politikának. Tájvan gazdasági, politikai ö, egység, ö, az informatika, zöld technológia, energia, mind olyan terület, ahol a kereskedelmi kapcsolatainkat bővíthetjük. Úgy gondolom, hogy a kezdeményezés, hogy ö, Kínával és Tajvannal tárgyaljunk, megfelelő jó lehetőség arra, hogy az európai üzleti körökevő profilálják. Köszönöm. Uh, next, uh, Shev. Köszönöm szépen. Helmut Scholz, GUE. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy a képviselő társaimnak határozott elképzelései vannak arról, hogy Tajvannal is folytatni kell a tárgyalásokat. És erről beszélt a jelentéstevő is. Ugyanakkor ki szeretném hangsúlyozni, hogy INTA szakbizottságként nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unió kül, külügyi politikájának nem szabad önnön magának, és az Európai Uniónak egy, egy egységes Kína politikája van. És attól félek, hogyha itt a Tajvannal való tárgyalásokat felvetjük, akkor az AFET-es kollégáink eh, nem fognak velünk egyetérteni. És ezért azt javasolnám, hogy Először Kínával tárgyaljuk meg a beruházási megállapodást, és ezután kezdjük meg a tajvani tárgyalásokat. Hiszen ezer szálon függ össze ez a két gazdaság, ráadásul a cégek tulajdonosi szerkezetében is hasonlatosság működik. Ráadásul június 21-én a határokon átnyúló szolgáltatói szerződést aláírták Sankhajban. És ez azt jelenti, hogy a tajvani GDP 67%-át kitevő szolgáltatói ágazat jobban hozzáfér a kínai piachoz. Tehát a kínai és a kínai és Tajvan közötti kapcsolatok azt jelentik, kapcsolatok megerősödtek, és a két ország közötti kapcsolatok jelentősen hozzájárulnak a tajvani gazdaság fejlődéséhez. Ezért tehát arra teszek javaslatot, hogy fogalmazzuk meg úgy az állásfoglalást, hogy akkor kezdjük meg Tajvannal a tárgyalásokat, amikor a Kínával való tárgyalások lezárultak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zöldek nevében Ska Keller, azaz Franciska Keller. Köszönöm szépen a párhuzamosság kérdése nem kérdés, világos, hogy párhuzamosság áll fenn, de hát eh, azt meg kell nézni, hogy az egész világon hány kereskedelmi tárgyalást tudunk elindítani. Tegnap ugye a költségvetésről volt szó, és arról volt szó, hogy a bizottságnak nincsen lehetősége arra, hogy minden egyes tárgyaláshoz megfelelő szakképzett embert biztosítson. Már pedig nagyon sok tárgyalás zajlik, és nagyon fontos nagyok is zajlanak. Tehát a kérdés az, hogy együtt tárgyaljunk, vagy pedig külön mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy előbb a Japánnal való tárgyalásokat zárjuk le, és utána kezdjük meg a Kínával való tárgyalást, hogy ne együtt párhuzamosan ezer nagy tárgyalást folytassunk le. Ráadásul az Európai Uniónak még nincsen igazi iparpolitikai stratégiáját. Hogyan tudunk Tajvannal és Kínával tárgyalni akkor, hogyha nem tudjuk megmondani, hogy hogyan néz ki az európai iparpolitika jövője és víziója, jövőképe. Tehát azt hiszem, hogy ezt körvonalazni kell azelőtt, mielőtt elkezdjük a tárgyalásokat, és egy olyan megállapodásra jutunk, amely esetleg nem előnyös számunkra. Tehát lassan kell haladni, ráadásul nem is sürget bennünket az idő, hiszen mi Tajvanban, már az Európai Unió Tajvanban már most is jelentős beruházó vagyunk, tehát nem kell sietnünk. Tartsuk be a fokozatosságot azért, hogy megfelelő szakértőkkel el is tudjuk látni a tárgyaló csapatokat. Köszönöm. Köszönöm végezetül. William Dartmouth kap szót az EFD részéről. Köszönöm szépen, Állak úr. Meglehetősen aggaszt az, amit Schulz úr mondott nagyon nagyra értékelem Scholz kollégát, néha az EFD a GUE-vel együtt szavaz, nem nagyon gyakran, de néha a transzparencia, az átláthatóság ügyében remélem, hogy nem torzítom el, amit mondott Solc úr, de azt mondtam, ugye ő a konzisztens eljárás fontosságáról beszélt és hogyha azt mondta, hogy ha az AFET valamilyen módon döntött, akkor az Intának az volna a dolga, hogy ezt figyelembe tartsa, és nem mondjon ennek ellent. Kövesse azt, amit az AFET mondott. Nos, én úgy gondolom, hogy a gyakorlatban ez az elv aggasztóvá válhat, hiszen az INTA azt kell, hogy mondjam, hogy az a meg tisztesség ér, hogy póttaként az AFET-nek is tagja lehetek. Tehát itt az intában mi a kereskedelem kérdéseivel foglalkozunk. A kereskedelmi kapcsolatoknak megvan a maguk a lendületem, és igen aggasztónak tartanám, de egyébként a választóim is aggasztónak tartanák, hogyha kisiklatnánk a kereskedelmi tárgyalásokat csupán azért, mert egy állásfoglalást fogadott el az AFED szakbizottság, vagy akár még el se fogadta, csak így gondolkoztak. Nem kérem, hogy az elnök egyetértsen velem, de hát jó képzettsége van neki ez a alkotmányjogban. Éppen ezért azt gondolom, hogy igen, aggályos volna, hogyha az AFET által mondottak az intában zajló tárgyalásokat kisiklatnák. meg ráadásul a kereskedelmi biztos munkáját befolyásolnak, már pedig így értettem mindezt, amit Solcs kollega mondott. Csak egy rövid észrevétel az alkotmányos koherenciáról, tehát a külső, az EU külpolitikájának egységeségéről. Ugye az Európai Unió működéséről szóló szerződés azt mondja, hogy a külpolitikánk és a külkereskedelmi politikánknak konzisztensnek kell lennie. Um, ki kér szót? Have no other request, uh, commissioner. Proust kollégám. Just un mot euh, pour répondre csak röviden, hogy Keller eh, kollégának válaszoljak. Nos, eh, a párhuzamosággal kapcsolatban, eljárás párhuzamoságával kapcsolatban tegnap előtt a Butikuffer jelentést vizsgáltuk az európai iparpolitikáról. A KARS 2000 jelentéstevője vagyok az ipari szakbizottságban. Tajvannal a szabadkereskedelmi megállapodás nem várható a közeljövőben. De használjuk ki a kínai tárgyalásokat. Eddig a helyzet zsákutcában volt. A tárgyalások zsákutcában voltak. Próbáljunk előrelépni párhuzamosan Kínával és Tajvannal. De ami az ütemtervet illeti, azt hiszem, hogy a ö, szeptemberre sikerül meghatározni ipari politikánk fő vonalait. Az autóipar nem igazán érinti Tajvant, de azt hiszem az ütemterv ezt a megközelítést éppen hogy alátámasztja. Szeretem volna megnyugtatni. Van a Bütika feljelentés az iparpolitikáról, a KARS 2020, 2010 utolsó harm, negyedéről, tehát éppen most kell így, ilyenkor kell gondolni a feltörek országokra, mint például Tajvanra. Let's now to the commission. Most pedig megadom a bizottságnak a szót, Peter Berca. Good morning, thank you, professor. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, professzor úr. És köszönöm, hogy a bizottságnak is megadja a szót, hogy ismét az elmúlt havi kommentárunk után most is elmondjuk, mit gondolunk erről a kezdeményezésről. Üdvözöljük egyrészt az Európai Parlament véleményét a Tajvannal való tárgyalásokról, és mint mondottam már egyszer, a bizottság teljesen érdekelt abban, hogy tovább mélyítsük és szélesítsük a Tajvannal való gazdasági kereskedelmi kapcsolatainkat de tisztában kell lennünk azzal a speciális politikai kontextussal, amelyében Tajvan és a kínai népköztársaság él. Ezért eh, most erőfeszítéseinket arra koncentráljuk, hogy a kínai népköztársasággal kezdjük meg a tárgyalásokat. Két eh, javaslat eh, tárgy, tárgyszerű, vagy ténybeli javaslat az állásfoglalás indítvány kapcsán. A D pont azt mondja, az Tajvan Ázsiában az EU hetedik legnagyobb kereskedelmi partnere. És a 19. kereskedelmi partnere világban, ezt kijavítom, nem 19. hanem 23. Az E-pont ugye az FDA, FD, tehát a külföldi direkt be, tőke eh, áramlás, tehát a flow szót kell betenni, és a stock szót kell beilleszteni még ebbe a pontba. Köszönöm. Köszönöm ezeket a tényszerű javításokat, kiigazításokat. És most megadom eh, a jelentéstevőnek a szót, nem kéri a szót. Proust kollega, úgyhogy csak annyit mondok el, hogy augusztus 21-ig este 6 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. I'm, I, my attention is being called to inform you. Éppen arra figyelmeztettek, hogy tájékoztassam önöket, hogy a módosítók adatokat csak az állásfoglalás tervezethez lehet begyűjteni, ezt tisztáztuk. És tovább lépünk a következő megállapodásra, ez a 14-es napi rendi pont. Kérem a tanácsadókat, hogy nyughassanak. Tehát 14-es napi rendi pont az EU és Kína közötti kétoldalú beruházási megállapodásról szóló tárgyalásokról. állásfoglalásra irányuló indítvány tervezet. Helmut Scholz, az állandó kínai ügyekben felelős jelentéstevünk. Most úgy jutottunk labdához, hogy az Európai Bizottság tárgyalási mandátumot kért az Európai Parlamenttől Kínával egy beruházási megállapodás megkötésére. A Lisszaboni szerződés óta először történik, hogy egy magában lévő beruházási megállapodáshoz mandátumot kér a bizottság. Ezért a parlament egy állásfoglalás indítványt készített elő, annak érdekében, hogy, állás, hogy véleményünket ismertessük a tanácssal, mielőtt a mandátumot a bizottság megkapna. Helmut Scholz, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a világ népességének napja van. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a kérdést abba a kontextusba kell helyezni, hogy a külföldi működő tőke, illetve az exportgazdaság hogyan befolyásolja a gazdasági fejlődést. A világ legnagyobb lakosságot számláló országában, ugye 1,3 milliárd ember él Kínában, illetve az Európai Unióban. Persze más-más módon láthatjuk ezt a kérdést, és válaszolhatjuk meg, hogy milyen közvetlen kapcsolatok állnak fönn az export a külső működőtőke és a növekedés között. Egy nagyon érdekes tanulmányra szeretnék utalni. Az Ázsiai Fejlesztési Bank idén júniusában ö, vitatta meg ezt az összefüggést különböző szempontokból, és különböző következtetésekre is jutott a tanulmány. Ugyanakkor visszautalok az első véleménycserénkre témáról, amikor a gazdasági mutató számokról cseréltünk eszmét, amelyek a bilaterális kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat fémjelzik jelenleg, bilaterális, tehát az EU és Kína közötti kapcsolatok. Nem új területen vagyunk, hiszen 26 bilaterális beruházási megállapodás már működik, az EU és Kína között. Éppen ezért eh, a bizottság javaslata most egy roppant becsvágyó tervként értelmezhető, miszerint, hogy egy egységes EU-kínai eh, e beruházási megállapodás váltsa fel a 26 külön megállapodást. Felveti persze ez azt is, hogy miben rejlene a többlet értéke egy ilyen megállapodásnak, egy ilyen egységes megállapodásnak. Ezért a állásfoglalás indítványban felsorolt célokra szeretnék utalni, melyek ezek. Egyrészt, hogy a diszkrimináció tilalmát érvényesítsük, hogy egy önkényes határozathozatatot megakadályozzuk, hogy a rendszerű vagy szabályszerű eljárást biztosítsuk, hogy a döntőbírósági, arbitrázs, polgári és egyéb perek eredményeinek, ítéleteinek elismerését lehetővé tegyem, és hogy a kisajátítástól védjen, illetve megfelelő kárpótlást biztosítson. olyan országgal van dolgunk, ahol nagyon sok cég, cég továbbra is állami tulajdonban van. Éppen ezért arra utalhatok, hogy egy állam közötti vitarendezési folyamatot kell bevezetnünk. És kihangsúlyozok azt is, hogy ezzel az egyes cégekben működő munkavállaló jogok is napirendre kerülnek, azaz a corporate social responsibility kérdését, mint mindkét fél számára érvényesnek kell ö, ö, lefektessük, hogy nehogy az történje, mint a Pireuszi kikötőben, ahol a Costco aláaknázza az európai munkavállalói jogokat. Tehát az EU normákat meg kell őrizni, és meg kell akadályozni, hogy a kínai munkavállalói joggal megdömpingeljék vagy a kínai munkavállalói jogok gyenge volt a okán egy olyan dömpingnak tegyenek ki, amely veszélyezteti mi elért eredményeinket is. A hatos pont ban pedig javaslom, hogy egyértelművé tegyük a megfogalmazást, tehát hogy semmifajta félreértés nem működjön. Végezetül pedig kifejezem béli reményemet, hogy kollégáim hozzájárulnak e dokumentum tökéletesítéséhez, és remélem, hogy itt a felvetett e, időhatárokat be tudjuk tartani annak érdekében, hogy ezen beruházási tárgyalásról az Európai Parlament időben hallathatja majd a hangját. Köszönöm. Moving to the... Hallgassuk hát meg az árnyék jelentéstevők felvetéseit. Julius Winkler, Winkler Gyula. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bemutatót, hallottuk, hogy nagyon sok e, fontos pont van itt, de csak három észrevétellel élek. Egyrészt teljesen új dolog, hogy egy egységes e, megállapodás jön létre, és hogyha ez egységes akar lenni, akkor egy nagyon világos határidőn belül kell egységesének válnia. Tehát valószínűleg különböző kivételi időkre tesznek javaslatot mondjuk a tagállamok, akiknek ugye már bilaterális megállapodásaik vannak Kínában, vagy pedig Kína veti ezeket fel, és azt gondolom, hogy ezeket a kivételi időszakokat világosan korlátozni kell időben. Tehát ne beszéljünk túl hosszú időről, átmeneti kivételi időről, hiszen az egész elveszíti a a kontúrját is meglehetősen megragadhatatlanná válik. Második észrevételem a nyíltságról szól. Azt hiszem, hogy a kínai féltől is elvárhatjuk a nyíltságot. Persze stratégiai kapcsolat, stb. stb. ismerik a szavakat, de úgy gondolom, hogy sokkal több átláthatóságra van szükség. A vegyes vállalati mechanizmusok és a piaci hozzáférési mechanizmusok tekintetében is nagyobb átláthatóságra van szükség, meg ugye a vám szabályok tekintetében. Ezeket a kérdéseket mind tisztázni kell megítélésem szerint. És persze, mondanom sem kell, ez magától értetődő, hogy a reciprocitást, a kölcsönösséget kell elvárnunk. A második észrevételem a vita rendezési folyamatokról szól. Scholz kolléga említette a hatos bekezdésben. Itt nem ugyanarról van szó, de ugyanaz a gondolat jelenik itt is meg. Jelesül, hogyha vannak állam közötti vitarendezési mechanizmusok, akkor elképzelhető, hogy majd lesz, vagy szükség lesz arra, hogy egy cég állam közötti vitarendezési mechanizmusok is működjenek. Nem vagyok ennyi jogi szakértő, de gondolom, hogy ez előfordulhat, hogyha az egy, a kínai cég állami, európai cég meg magán. Végezetül pedig még annyit vetek fel, amiről már korábban hallottunk a vitában, jelesül, hogy az Európai Bizottság, vagy akár mondjuk azt az Európai Unió tárgyalási stratégiáját tisztázni kell, mondván, hogy nem sietünk, és a partnerekkel egymás után tárgyaljunk. Hát nem tudom, hogy mennyire nem sietünk, vagy nem sietünk. Hát lássuk meg, várjuk meg Balit lássuk meg a VTO rendszer jövőjét, egyáltalán, hogy túléli a bali tárgyalási fordulót a VTO mai formájában. Viszont, hogyha tárgyalni akarunk, akkor növelni kell az intézményes kapacitásunkat, ha növelnünk kell a intézményes kapacitásunkat, akkor ezt biztosítani kell. Tehát ha erről döntünk, akkor takarékossági cél ide vagy oda, öm, növelni kell a DG Trade kapacitásait. Azt gondolom, hogy a takarékosság is szélirányos kell, hogy legyen. És hogyha az INTA szakbizottságnak a technikai szakértők a titkárság tekintetében növelni kell a kapacitását, akkor azt gondolom, hogy a választások után az új INTA tagoknak oda kell hatni, hogy az INTA szakbizottság megfelelő kapacitásokkal rendelkezzen, és valóban le tudja követni a kereskedelmi tárgyalások nagy számát, sokkal inkább járjunk el így, semmint hogy azt mondjuk, hogy nincsen forrásunk, és ezért kevesebb tárgyalást akarunk lefolytatni. Köszönöm szépen. Tegnap szavaztunk a jövővi költségvetésről alkotott véleményről, és a DG Trade képviselője is jelen volt 10%-ot említett, és most David Márton a szocialisták és demokraták frakciójából, de Bent Lange képviseli őt. Én? Hm. Akkor rossz az értesülésem, ugyanis nálam ez a név szerepelt. Tehát Bent Lange, az, aki helyettesíti. Köszönöm szépen a szót, kedves kollégák, nagyon jónak tartom, hogy Kínával sor kerül erre a kétoldalú beruházási és piacra jutási megállapodásról. Ez egy kicsit segíthet abban, hogy csökkenjen a feszültség, lábra állhasson ez a kapcsolatrendszer, megszűnjenek a viták részben, és azt gondolom, hogy például a napenergia panelek vonatkozásában sikerül majd hamar megállapodnunk és megbízható szerződést kitárgyalni. A kollégák már ezzel kapcsolatban szóltak, és azt hiszem, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy olyan szerződés lesz, aminek csak Kínában van hatája, nem, nálunk is nagyon sok kínai állami alap fogja szemrevételezni az európai befektetési lehetőségeket is. Meg kell nézni, hogy vannak-e stratégiai pontok, ahol kivételeket kell meghatároznunk. És amit Solc úr mondott, fontos az is, hogy tiszteletben tartsuk a saját munka és szociális standardjainkat. Jó példa a Volvo, az jó példa, de vannak negatív példák is. Tehát ezeket a feltételeket meg kell gondolni, el kell rajtuk gondolkozni, és természetesen a Kínában történő európai befektetéseket megnézni a CSR kötelezettségekkel kapcsolatosan is. Az adatvédelem fontos még számomra, ugye az Egyesült Államokkal most folyik a vita, és én azt hiszem, hogy a gazdasági valóság érdekében, a vállalataink érdekében gondoskodni kell a megbízható adatvédelemről, és ez is a tárgyalások tárgya kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. És akkor a következő hozzászólónk az ALDE nevében. Metin Kazak? Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mint árnyék jelentés a, a árnyék jelentés felelősünk nincs itt, úgyhogy én próbálom elmondani a mi alapvető álláspontunkat ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, mint tudják. Tavaly nem is olyan régen elfogadtunk egy saját kezdeményezésű jelentést, amely éppen az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatokat tárgyalta, akkor az volt a lényeg, hogy ez a kapcsolatrendszer nem kiegyensúlyozott. Vagyis nem beszélhetünk a piaci hozzáférés tekintetében semmiféle egyensúlyról. A jelenlegi jelentés, amelyet Scholz úr készít, egy kísérlet arra, hogy az Európai Uniót is és Kínát is arra ösztönös, ösztönözzük, arra késztessük, hogy egy olyan megközelítést fogadjanak el, amely sokkal kiegyensúlyozottabb a kereskedelmi kapcsolatokat illetően. Ami számunkra ebben a megállapodásban fontos, az nem is annyira a befektetés védelem, ö, erre is szükség van persze, te, hanem a piacra való hozzáférés, mert eddig nagyon sok diszkriminációval szembesültünk. Egy másik lényeges faktor, lényeges tényező, hangsúlyoznunk kell, hogy mindkét fél tehát az EU és Kína is mindenféle diszkrimináció nélkül kell, hogy szerepeljen a vállalatokat illetően. Tehát egy nagyon megbízható és felelősségteljes mechanizmusra van szükség. A megállapodás hozzá fog járulni a jövőbeni fejlődéshez a Kínával folytatott kétoldalú kapcsolatrendszerben. Köszönöm szépen a zöldek nevében pedig Skaka asszony kér szót. Nagyon szépen köszönöm. Mindennek előtt egyet értek, semmiképpen nem, nem az ellen vagyok, hogy a bizottságnak több pénze legyen, de az elkövetkező hét évre Ugye én ellene szavaztam, önök nyilvánvalóan mellette, és ugye az egész véleménnyel kapcsolatban nagyon komoly kurtításokra kerül sor, de hát ezt tudomásul kell venni. Scholz úr jelentését köszönöm, nagyon sok mindennel egyet tudunk érteni, például azzal, hogy ne legyen egy ilyen mm, én befektetői státusz meghatározó mechanizmus, mert ez nagyon veszélyes dolog lehet. Egy másik fontos eleme a szövegnek, hogy szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a gazdasági és politikai partnerség között. Biztosnak kell lenni afelől, hogy ez nem csak a gazdasági kapcsolatokat fogja segíteni, hanem hozzá fog járulni a politikai kapcsolatok jobb javításához is, tehát egy párhuzamos vágányt tud majd kialakítani. Azt is hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez az egyezmény nem tud kötelezettségeket meghatározni az emberi jogokra vonatkozóan, de azért a kapacitásokat ki lehet használni, hogy ezt is erősítsük és mint minden más egyezmény, el sem szabad, hogy megakadályozzon attól, abban bárkit, hogy az egészség, a környezet, stb. területén a megfelelő politikát szorgalmazza, aztán a munka, jog, a fenntartható fejlődés is természetesen ott van még, és eh, ami az iparpolitikát illeti, Tajvannal kapcsolatban ezt már említettük, és Prusz kollega is elmondta, hogy Botikoffer kollega egy kiváló jelentést készített az iparpolitikáról, de a, a parlament saját kezdeményezésű jelentése nem kerül be automatikusan az unió külpolitikájába. Jó lenne, ha így lenne. Az, hogy mi saját kezdeményezésű jelentéseket készítünk, az nem jelenti még azt, hogy az Európai Unió azt az iparpolitikát fogja követni. Tehát el kell dönteni, hogy milyen prioritásaink vannak, milyen iparpolitikát kívánunk követni, mielőtt ezt az egyezményt szorgalmazzuk, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik a tárgyalásokkal, és ugyanakkor ne legyen túl sok tárgyalás egyszerre. Nagyon fontos az azonos, a hasonló, illetve azonos játékszabályok kialakítása, különösen az állami tulajdonú vállalatok és az alapok befektetési gyakorlatát illetően. Köszönöm szépen. Én is köszönöm és akkor a... Van itt valaki az ö, EFT részéről? Nincs. Nos, akkor a bizottságot is meghallgatjuk. Robert Schlegelmilch kollega. Üdvözöljük ismételten a bizottságban, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt ehhez a fontos kezdeményezéshez. A támogatás, amit a források területén kapunk, az nagyon bátorító, és remélem, hogy ez a bizottság is megpróbálja majd megerősíteni a csapatunkat, hogy teljes támogatásunkat élvezhetik. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Na most, hogyha visszatérünk erre a tervezetre, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszik nekünk az a mód, ahogyan ez a tervezet támogatja az általános megközelítést, a general approach. Néhányan mondták, hogy vannak bizonyos feszültségek Kínával, de van egy hosszú távú agenda is, és a pozitív hozzáállás meghatározó mindebben, és amire, amiről most szó esik, ez éppen ehhez kell, hogy hozzájáruljon, egy hosszú távú platformot kell, hogy teremtsen a befektetéseink számára, és csupán 2%-a a mi befektetéseinknek megy Kínába, úgyhogy ez bizony még bőven javítható és emelhető ez a ráta. A háttérhez hozzátartozik az is, hogy az új vezetéssel június 21-én tárgyaltunk, amikor itt járt a miniszter, megbiztattuk ezt a kérdést, és kölcsönösen biztosítottuk egymást arról, hogy lesz egy átfogó egyezmény, mondták többen önök közül, hogy ez nem jelenthet biztosítékot mindenre, de lesz benne a piaci hozzáférés is. Nincsenek illúzióink, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy életképessé tehessük ezt. Ugye 26 tagállamnak már van szerződése egyébként Kínával, tehát meg kell találni a, a, a megfelelő, megfelelő partnert, aki megfelelően nyitott Örülünk annak, hogy a megközelítésük a védelmet, a piaci védelmet és a piaci hozzáférést egyaránt fontosnak tartja. A, ezek ugyanis ki kell, hogy egészítsék egymást, és egyéb kérdéseket is figyelembe kell venni, ki kell, hogy egészüljenek más kérdésekkel. Beszélni kell munkaügyi kérdésekkel, környezetvédelemről, emberi jogokról, és a CSR kérdéséről is sok részletet meg kell vitatni, de hát nem tudunk kötelező szabályokat ele, előírni mindenre, és a magánszereplőkre rákényszeríteni bizonyos szabályokat, de hát azért mi bátorítani csak tudjuk, elősegíteni, támogatni tudjuk ezt az ügyet. Van egy másik részlet, ami a jövőben nagyon fontos lesz, Solc úr beszélt erről, a diszkriminációmentesség a választott bíráskodás területén, azután a nemzetközi jog alkalmazásában lesz vita arról, hogy mit is gondolunk mi erről a megfelelő, illetve azonos bánásmódról, és nem elég, hogyha csak a, a nemzetközi jogra hivatkozunk, hanem egy új megközelítésre lesz szükség, nagyon pontosan meg kell határozni, hogy mit is értünk azon, hogy fermódon módon bánjunk a befektetőkkel. Lesz egy ilyen vita jövőben. Szeretnék még röviden visszatérni egy fontos kérdésre, néhányan említették ezt, mégpedig a befektetői státusz. Látjuk és tudjuk, hogy sok vita lesz még ezzel kapcsolatban. Ugye 26 tagállamnak már van bilaterális megállapodása, van egy ilyen mechanizmus, ezen persze lehet javítani, de most uniós szintre lépünk, és hát nem maradhat az a status quo, és sok esetben alacsonyabb, kevesebb érhető el a befektetők számára ezen a szinten. A vita során állandóan arra kell koncentrálni, hogy ez lesz-e a lehető legjobb rendszer, vagy pedig legyünk inkább előírás pártibbak, és ezt a lehetőséget szüntessük meg, különösen ebben a kontextusban, de hát ez nem lenne a legbölcsebb lépés, tekintettel arra, hogy a jogrendszer néhány partnernél nem olyan százszázalékosan megbízható. Én azt gondolom, hogy szükség lesz a vitára, és a bizottság részéről annyit mondhatok, hogy mi meg vagyunk győződve, hogy folytatni kell az érvelést, a jó, hasznos, nem túlzó, de hasznos befektetői státuszért, amely lehetővé teszi a befektetőknek még a legrosszabb forgatókönyv esetén is, hogy a jogaik érvényesüljenek. Itt most abba hagyom, van még ugyan számos kérdés, nincs gondunk sok mindennel, amiről szó esett, megteszünk mindent, ami tőlünk telik, hogy világosak, kifejezzük, hogy nem akarjuk csökkenteni a normákat a környezetvédelem területén. Amit Lánga úr mondott az adatvédelemmel kapcsolatban, ez egy nagyon fontos kérdés, és mi a magunk részéről soha nem vetők ezt bele az egyezményekbe, nem tudom, hogy ez sikerül-e, de hát megpróbáljuk majd a kínai barátainkkal valahogy ezt is megtárgyalni. Köszönöm. Kampel úr kért szót? Igen, köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden egy napirendi kérdés. Két oldalú befektetői egyezményről esik szó. Hát a bilaterális az két állam közötti, nem ez a jó szó szerintem, mert az EU az nem állam. Tehát nem lenne megfelelő, nem lenne egy jobb címe, nem lehetne egy jobb címe ennek az e- a megállapodásnak. Hát a bilateral az jó, mert az Európai Unió egy nemzetközi entitás. Solc úr, köszönöm a szót, elnök úr. Az idő nagyon rövid, úgyhogy gyors leszek a Barózó bizottsági elnök azt mondta, hogy a Kínához fűződő kapcsolat a kölcsönös tiszteleten, kölcsönös előnyökön és barátságon kell, hogy alapuljon, és ez nem maradhat csupán írott malaszt, hanem ezt meg kell valósítani, és ebben benne van az a kérdés is, hogy hogyan tudunk egy olyan egyezményt létrehozni, amely a befektetésekről és a piachoz való hozzáférésről szól. Én nagyon egyetértek azzal, hogy meg kell nézni, hogy a többi jelentésben, a saját kezdeményezésű jelentésekben is milyen principiumok szerepelnek, milyen legyen a külpolitika, a Tokia Saifi, az Alam Dezir és Zsadó jelentéseket említeném ebben az összefüggésben, és itt a befektetési tevékenységről is szó esett, mint fontos kérdésről. Azt hiszem, hogy arra kell törekedni, hogy ez egy olyan állásfoglalás legyen, amely a tárgyalások megkezdését eredményezi és biztosítja, hozzájárul az Európai Unió politikájának koherenciájához. Most a politika mindig konkrét. Tehát én teljes mértékben támogatom azt az álláspontot, amit hallottunk, hogy ezt ilyen egyértelműen kimondják, hogy erősíteni kell az európai intézmények munkaképességét. De ha a szavazásra kerül sor, akkor azért másképp néz ki a kép, és nem tudom pontosan, hogy szeptemberben a, mi történik majd az MFF kapcsán az Európai Parlamentben, és hát meg kell nézni, hogy milyen messze tudunk jutni, és hogyan tudjuk a saját álláspontjainkat megfogalmazni. Tehát várom a módosítókat, és azt hiszem, hogy közösen előre tudunk majd lépni konstruktív módon ezzel az anyaggal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A határidő augusztus 21, 6 óra délután. Nos, akkor készítsék elő a szavazókártyákat.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 Okay. We'll uh, vote. Nos, akkor következik a szavazás. Kérem szépen, figyeljenek ide. Nem szeretnék beszélgetést itt a teremben. Kérem, a kijáratnál állók, hagyják el a termet. Okay, voting I... 15-ös pont. Az egyik legfontosabb téma, mivel itt foglalkoztunk, több év is kellett a tárgyaláshoz. A közös kereskedelmi politikával vonatkozó egyes rendelek bizonyos intézkedések elfogadás eljárásai tekintetében történő módosítása delegált aktusokról van szó Lisszaboni szerződés hatája alatt. Itt van a kompromisszum, a szagbizottság dolga ezt, erről, erről véleményt mondani. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva 24 mellette egy ellene egy tartózkodás. A trilógus eredményét a, e, szentesítette a szakbizottság. gratulálunk az előadónak. 16. Szintén Omnibus. Itt a jelentéstevő Jörg Leisritz az SD-től komitológiai és delegált aktus rezsim ugyanolyan fontos, mint az előző. Ugyanaz az eljárás, van egy kompromisszum a tanácssal, ezt kell szentesíteni a szakbizottságnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva, 22 plusz 4 tartózkodás, senki sem ö, szavazott ellene, nincs itt a jelentést, de gratulálunk neki. Ö, 17. pont, a kirgiz köztársaság nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás. Ez a második gyümölcse a tanácsi megállapodásnak, a makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatban. Közös nyilatkozat lesz a tanács és a parlament aláírásával most. Ezt a jövőbeni esetekre is alkalmazzuk. Nagyon gyorsan tudtuk ezt befejezni, és az új keret megállapodást alkalmazni erre az esetre. Nem volt nehéz megállapodásra jutni a tanácssal. Ugyanez vonatkozik rá, mint az előző esetekre, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 21-en mellette egy ellene négy tartózkodás. Nem kell gratulálni az előadónak. Ez a szavazás vége, köszönöm szépen. Most pedig térjünk át a 18. és 19. pontokra.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 no Life. time to settle down and to resume our procedures. Uh, I don't see why uh, people continue to be standing. Továbbra is állnak a kedves kollégák és beszélgetnek a teremben. Kérem a képviselőkre, a bizottságra, az egyaránt vonatkozik, hogy ne tegyék. Okay, this is a... Nos, közös vita két ügy, de közös a téma, védjegyek. Mindkét esetben a júri az illetékes bizottság véleményt írunk. George Kutas az előadó a véleménytervezet ott van a dossziéjukban. George Kutas önné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottsági javaslat célja a védjegy rendszer hozzáférhetővé, hatékonyabbá tétele, nagyobb előreláthatóság, kiszámíthatóság, jogbiztonság, kisebb költségek, valamint együttélés és kiegészítő jelleg a nemzetközi és az EU rendszer között. Nagyon érdekes terület. Arra koncentrálok, hogy hogyan függ össze a javaslat a kereskedelemmel. Nem szeretnék más szakbizottságok területére tévedni a véleményem csak a kereskedelemmel kapcsolatos. Az első kérdéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a bizottság úgy döntött, hogy megengedi, hogy ez vonatkozik a nem EU piacra szánt hamisított árukra, csak hogy Hiába tűnik ez jó kezdeményezésnek, elképzelhető, hogy harmadik országok így nem férnek hozzá ö, gyógyszerhez, és ezért egy ilyen módosított fogalmaztam meg. Az sem világos, hogy az EU felügyelheti ö, ö, a, az áruk tranzitját, hogyha nem a saját piacára irányulnak. Talán tudják, hogy a Max Planck intézet, amely tanulmányt írt, más véleményem van, és azt írta, hogy ahhoz, hogy lefoglalják, a tranzit területen kell legyen az illető hamisított áru, valamint a cél ország területén. Szeretném mondani erre a véleményeket. Van még más, ami szerepel a véleményemben, mégpedig a misított áruk eladása az interneten. Azt hiszem, ez fontos kérdés, megpróbáltam tisztázni, hogy milyen jogi eszközt lehet felhasználni az EU import ellen. Végezetül szóltam arról, hogy az EU jogszabály tervezett mennyire kell kitérjen a földrajzi megjelölésre, nem szólva a mezőgazdasági termésekről. Szeretném hallani a véleményüket még valamiről. A védjegy kierőszakolása, a védjegyet védjegy jogok védik. Addig, amíg az első eladás nem történik meg, utána már nem tudja magukat a cikkeket ellenőrizni, és újra eladás történhet. Az EU politika azt mondják, hogy csak az EU-ban megfelelő védelem. Csak hogy a fogyasztók a rendszert kritizálták, mert Légis az kontra Texaco esetre emlékeztetnék. Itt a farmerekről van szó, amelyeket az USA-ból importáltak. Szeretném hogyha nemzetközi rendszer lenne, vagy hibrid rendszer, ami az USA-ban működik. A hibrid rendszert javasolnám, mert ez egyensúlyt teremt a védjegybirtokosok és a fogyasztók érdekek között. Most szívesen meghallgatnám a kollégák véleményét, mielőtt befejezném Szeretnék emlékezhetni, hogy a módosítók benyújtási határideje augusztus 4-e nagyon rövid idő áll rendelkezésre, ezért, hogyha módosítók akarnak benyújtani, akkor most tegyék, mert utána már nem lehet. Köszönöm. Árnyék jelentéstevők először az EP, e de Kaspari. Vielen herzlichen Dank für die Präsentation. Ich habe drei Bemerkungen. Köszönöm szépen, három észrevételem van. Egyrészt üdvözlöm azt a megközelítést, hogy a szakbizottságban a kereskedelmi kérdésekre koncentráljunk. Ezt támogatom. A tranzit kérdésében pedig hasznosnak tartanám, hogy erről megint beszéljünk, hiszen az akta kapcsán már megvitattuk azt, hogy az adatokkal hogyan bánjunk, és meg szeretném akadályozni, nem szeretném megakadályozni ezt, hogy a szegény emberek a világon legálisan előállított olcsó gyógyszerekhez jussanak, de meg kell akadályozni ezt, hogy nem hatékony, vagy esetleg veszélyes, hamisított gyógyszerekhez jussanak hozzá, hiszen azzal nem segítünk az, emberek, nem segítünk az embereknek, hogyha hamis gyógyszereket esznek, vesznek be, hiszen ettől nem gyógyulnak meg. Tehát a nyár után erről még szeretnék beszélni. Harmadsorban a Made in kérdésében módosítókat fogok benyújtani. Hiszen a külkereskedelmi területen ez a kérdés nem vezetett sikerre, a bizottság a javaslatát visszahúzvonta, és éppen ezért szerintem ne nyilatkozunk meg erről a kérdésről, hagyjuk az imkós kollégákat, hogy erről értekezzenek. Javaslom azt, hogy az itt megfogalmazottak szellemében járjunk el. De még egyszer mondom, hogyha az lenne a köz, közvélemény, hogy a médin ügyében az imkósok döntsenek, akkor visszavonom a módosító indítványaimat. Végezetül mindenkinek szép nyarat kívánok. Köszönöm szépen. Következő elnyékintéző szerkemem. Itt van. Köszönöm eh, szépen. Az első megjegyzés sem kapcsolódik az EPP-hez. Eh, a gyógyszerhez való hozzáférés megfelelő egyensúly kell azzal, eh, hogy nem adunk lehetőséget a hamisításra. Két különböző ügyről van szó, de ezek politikai ügyek. Van még, ami aggodalomra ad okot. Az eredet megjelölés hogyha a nyomon követhetőséget nézzük, akkor hát látjuk, hogy megfelelő szabályok kellenek, nem preferenciális származási szabályokra gondolok gyakran nem arra utalnak, hogy hol készült az illető termék, hanem a disztribútort jelölik. Talán ezt jó lenne megvitatni, de üdvözlöm a jelentéstevő megközelítését. Köszönöm szépen! Végül Gue Handelsschutz. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Amit előterjesztett, az a jó irányba mutat. Egy területre hívnám fel a figyelmet, a gyógyszerekre. Tudjuk, hogy különösen a CITE megállapodásnál a generika problematikája még mindig nem megoldott. Tehát itt ez az újrafogalmazás, ugye a, már, a, a most folyó tárgyalásokat ö, is célozza, ahol a konkrét feladatokat, illetve feltételeket kell meghatározni erre vonatkozóan, úgyhogy itt ezen el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt konkrétan megfogalmazni, már a szellemi tulajdonra vonatkozóan is, hogy ez a lehető legjobban tükrözzön mindent, amit mi szeretnénk, és megfeleljen a bilaterális egyezménynek, amit megkívánunk kötni. Tehát azt hiszem, hogy ezt valahogy fel kellene venni még. Uh, uh a remark on the scope of... Megjegyzés a hatályról. A módosítók arra korlátozódnak, ami a kereskedelmmel kapcsolatos. Ez nem a mi döntésünk, ez kötelezettség, ahogy ők is tiszteletbe tartják a mi területünket, mi is az övéket. Hallgassuk meg a bizottságot Tereza Bilro Vibornát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az vélemény előadójának a bizottság természetesen nagyon elégedett, és a véleményt, a szakbizottság véleményét nagyra értékeli. Úgy gondoljuk, hogy a hamisítás, hamisítás elleni harc nagyon fontos, és szükséges gyorsan világos politikai jelle, jelzést küldeni, hatékonyabban fellépni az áru cikkek hamisítása ellen, ami a ö, gyógyszerekhez, gyógyszerekhez való hozzájutás illeti harmadik országban azt szeretném elmondani, javaslataink a vigyelyekről szólnak. A VTO nyilatkozat a végjegyekre vonatkozik. Itt a hamisításról beszélünk, a másik terület a generikumok nem szabad összekeverni ezt a két területet. Nem biztos, hogy jól értettem a vitát. A made in-nel kapcsolatban, hogyha fel, hogyha megismételné újból a kérdést, a jelentéstől. George Kudas mit érdett ez alatt a Made in -el? Daniel vetette ezt fel. Ő biztosan ismeri a helyzetet az árucikkek származással kapcsolatban. A parlamentnek már van ezzel kapcsolatban álláspontja, és mindig is ehhez kell ragaszkodnunk a parlament álláspontjához. Köszönöm szépen! Daniel Kaspari referenciája az volt, hogy az im szavai arra irányultak, hogy az imkó területét tiszteletben kell tartani. Az eredet megjelölés az imkó felség területe. Ne tévedjünk ide. Bizottság. Igen, jegyzem, szeretnék még valamit kommentálni az egyik árnyéki jelentéstevő szavai közül, hogy megfelelő egyensúly kell a misítás elleni harc és a gyógyszerhez való hozzájutás között. Nekünk bizottságnak azt az a véleményünk, hogy a felelősségünk a közvé felett országokban a, a fogyasztók érdekeinek a védelme. A ö, szavaknak meg nem felelő ö, árucikke kiszűrésével. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen bizottság bölcs észrevételeit, jelentéstevő. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt, teljesen világos, hogy sok játékterünk nincsen tehát a kereskedelmi kérdésekre kell koncentrálnunk. Örömmel várom a kollégák módosításait. Nyitválok minden felvetés irányába, és azt remélem, hogy ez egy jó vélemény lesz, amelyet megírhatok, megírhatunk, és lássuk, hogy milyen módosítókat nyújtanak be nekem. Köszönöm szépen még egyszer. As announced by the rapporteur, deadline for amendments A módosítók benyújtásának határideje augusztus 1-e este 6 óra. Ezzel már tovább is léphetünk a 20-as napi rendi ponthoz, az Európai Unió és az Orosz Közföderáció közötti a kábítószer prekurzorokról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról. Egyet értési eljárás keretében tárgyaljuk ezt meg. Proust, Frank Proust a jelentéstevő, aki arra tesz javaslatot, hogy egyezzünk bele ebbe a, ebbe a megállapodásba. Frank Prustot kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen irányvonalat kövesen a parlament. Parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy mutathatom ezt a jelentéstervezetet. Az Oroszországgal kapcsolatos megállapodásról. Ez a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos Jekaterinburgban július 4-én sikerült aláírni. Egy másik kapcsolódó jelentés előadója is vagyok. Tudom, hogy a vámmechanizmus hozzájárul a kábítószer elleni küzdelemhez. Szeretném aláhúzni, milyen garanciák szükségesek ahhoz, hogy megvalósuljon ez a megállapodás. Ez szerepel az indoklásban is a jelentésemben. Elnézést. A bizottság nagyon figyeljen oda, hogy bizalmasak legyenek a kicserélt adatok. A kockázat csökkentés ezt megköveteli. Meghallottam azt az érvet, mi szerint az EU Oroszország nyomon követő bizottság dolga ez. Szerettem volna aláhúzni, hogy mennyire oda kell figyelnie az Európai Bizottságnak an, arra, hogy az orosz fél betartsa a megállapodást. Meg, meg vagyok rá győződve, hogy a megállapodás e, túl e, laza, e, nincs már egyoldalú felmondási lehetőség, hogyha a másik fél nem teljesít. Kockázatos a megállapodás, oda kell figyelni, sok múlik azon, hogy az orosz fél mennyire veszi komolyan a kötelezettségét. A jövő felé fordultam, további megállapodások, és azt mondtam, kelet-európai országokkal. Amikor az EU ilyeneket kötött a múltban, akkor regionális megközelítést követett, olyan kereskedelmi partnereket keresett, akiknél ez releváns. Májusban erről tárgyaltunk, és azt hiszem, hogy a bizottságnak az a logikája, hogy egyfajta hálózata, szövete legyen a megállapodásnak a volt Szovjetunió tagjaival kereskedelmi e, megállapodás a független államok közösségének tagjaival. E, Oroszország körül így eljárni, ez azt jelenti, e, hogy a szomszédsági politikát követjük Ukrajnával, Moldáviával, Grúziával, Örményországgal. Szabad kereskedelmi megállapodásokról van szó amelyeket, ha megkötünk, a következő lépés az lehetne, hogy a keleti partnerség országait bevonjuk a vámügyi együttműködésbe, és így figyelünk oda a kábítószer prekurzorok kereskedelmére. Nos, ez a tartalma a jelentésemnek, és várom a kollégák megjegyzéseit. And the uh, remarks from... Lássuk a kollégák megjegyzéseit halljuk. Először is Kutas kollega az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az EU és Oroszország közötti öm, prekurzor megállapotás célra vezető, hogy hatékonyabban tudjuk a termékeket monitorozni, amelyeket a kábítószerek, szintetikus kábítószerek előállításához felhasználnak. Egyetértek Proust kollégával, miszerint, hogy a parlament egyezem bele ebbe a megállapodás megkötésében, és üdvözlöm Oroszország hajlandóságát a tekintetben, hogy együttműködjön az Európai Unióval, így lépve fel a kábítószer kereskedelem jelensége ellen. A Jekaterinburgi csúcs nagy lehetőséget kínált Oroszország számára, hogy 11 további országgal együtt aláírja velünk a prekurzor megállapotást. Végül, de nem utolsó sorban, a jelentéstevő egy nagyon fontos szempontot vet fel, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, jelesül azt, hogy az Oroszországgal való megállapodás a Kazaksztánnal és Fehér Oroszországgal való hasonlatos megállapodáshoz vezető úton tett első lépés. Ezért üdvözlöm a jelentést, és együttműködöm a jelentéstevővel. Helmut Scholz Gue, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megköszönöm a javaslatot a jelentéstevőnek, jó irányba halad, hiszen arra tesz javaslatot, hogy egyezünk bele a megállapodásban. Ezt támogatom én is, de két szempontot felvetnék, amelyet át kell gondolni. Egyrészt, ebben a konkrét esetben a kábítószer problematikában Különböznek az országok, hogy fogyasztó országe, vagy tranzit országe, vagy esetleg előállító országe, és a profiljuk változóban van. Hiszen az orosz, na hogy is mondják, az orosz kábítószer ellenőrzési hivatal szerint az orosz piacon lévő kábítószerek 50% az Európai Unióból származik tehát az új szintetikus kábítószereket 50%-a az Európai Unióból származik, amely az orosz piacra kerül. Ezek a designer drogok teljesen másként kerülnek előállításra ráadásul. Hetente üti fel a fejét az új kábítószer mondjuk úgy, hetente kerül a piacra egy-egy új típusú kábítószer, és nagyon nehéz itt a prekurzorokat is listázni. Nagyon gyorsan állítják össze ezeket a kábítószereket, és nem úgy van ez, mint a hagyományos kábítószereknél, ahol mondjuk mezőgazdasági terméknyekre, mint mákra van szükség, hanem egész egyszerűen kis laborokban össze ütik ezeket az új kábítószereket vegyi anyagokból. Ezért tehát felmerül az a kérdés, hogy ez a jogsegély megállapodás, amelyet Oroszország és az EU akar megkötni, elegendő-e? Hiszen itt voltak éppen öm, csak az információ átadásról állapodnánk meg az Orosz Föderációval, de inkább azon kellene gondolkozni, hogy ezen megállapodás kontextusában nem kellene más mechanizmusokról gondolkoznunk, és hogy meg kell vizsgálni ezt is, hogy a, hogyan értékeljük a megállapodás felhasználását annak érdekében, hogy ezen drámai gyorsúságú termékfejlesztés, hogyha ezt a fogalmat használhatom, tehát termékfejlesztési jelenség tekintetében, viszonylatában, megvizsgálva és mértékelve tekintetében igazodni lehetséges viszonylatában volna. Azaz, tehát támogatom a jelentéstevő javaslatát. Köszönöm. Karolin Nedeli asszony a bizottság részéről. Üdvözöljük ismét körünkben. Jó napot kívánok, üdvözlöm elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a csapatának a kiváló munkát az ügyben, és a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatban. A tirológusban sikerült elérni eredményt. Köszönöm a jelentést, mely nagyon fontos kérdéseket vet fel. Először is az együttműködés megerősítését Oroszországgal. Oroszország nagyon fontos partner a kábítószer elleni küzdelemben. Ez nemzetbiztonsági kérdés Oroszország számára, az orosz állampolgárok egészségének védelme is itt a tét, illetve Afganisztán ópium termelő nagyhatalom, ettől is próbálják megvédeni Oroszországot. Ami a jelentésben szereplő aggodalmakat illeti. Szeretném elmondani, hogy a felek közti kölcsönös bizalmon alapszik az adatsere azt tapasztaljuk a jelenlegi egyezmények megvalósításában, hogy nagyon fontos a kölcsönös bizalom. Hogyha látjuk, hogy milyen információ, hogyha az információkat rosszul használják fel, akkor megtörik a bizalom, és nincs több információcsere. Ezt tapasztalom de Kínával. Szintén van megállapodásunk velük, és a hatóságok pontosan tudják, hogy megfelelően kell használniuk az információkat, és ez érdekes eredményeket hoz a nyomozásban. Oroszországgal világos, hogy ki kell építeni a kölcsönös bizalmat az orosz és európai hatóságok között. Ez a folyamat a tárgyalások idején kezdődött. Folytatjuk ezt az oroszokkal, és nagyon odafigyelünk az információ cserére, egyrészt a tagállamok és Oroszország, másrészt az OLAF és Oroszország között. Az OLAF a contact point a e, segíts, kölcsönös segítségnyújtásban, e, ami a e, cikket illeti a megállapodás egyoldalú felmondásáról, ez nem egy standard klauzula, a Bécsi Egyezmény cikkeit alkalmazzuk, amely kimondja az ilyen megállapodásoknál, hogy fel lehet függeszteni, illetve fel lehet mondani az ilyen megállapodást. Talán ezzel el lehet oszlatni az aggályt Szeretném aláhúzni, hogy ez az első ilyen megállapodás, amely a, az adatvédelmet is tartalmazza. Odafigyelünk, hogy ezeket az elveket be is tartsák a bizottság Oroszországgal együtt működik, és kell ratifikáltatni az Európa tanács egyezményét tesztelni fogjuk tudni most először az elvek alkalmazását, ami a jövőt illeti, már elég sok megállapodásunk van harmadik országokkal. Jegyzem azt az ajánlást, szerint fontoljuk meg a tárgyalást más megállapodásokról. Ezek a megállapodások mindig egy ország érdekein alapulnak, és a helyzetén a kábítószer kereskedelemben, valamint, hogy ö, milyennek a külkereskedelmi kapcsolatai. Ez tranzitország, exportország vagy termelőország. Előbb ezt tanulmányozok, és csak utána tárgyalunk. Az ön által a tervezetben felsorolt országok, problematikus országok, ez tény. Az Európai Uniónak nincsen ö, politikai kapcsolata ö, Belarusszal, és nincsen társulási szerződésünk. Nem vagyok benne biztos, hogy Belarus megfelelő garanciát tud ö, adni az adatvédelemről. Ezt is figyelembe kell venni. Teljesen nyitottak vagyunk azonban arra, hogy tanulmányozzuk a kérdést a partnerországokkal. rendelkezünk a megfelelő erőforrással, hogy ezen dolgozzunk és végrehajtsuk. Azt hiszem válaszoltam mindenre. Volt még egy megjegyzés arról, hogy más mechanizmust is kellene beletenni a megegyezésbe. Nos, ezzel kapcsolatban, hogy több anyag kerüljön bele. Szeretném aláhúzni a prekurzorokkal kapcsolatban gyors reagálási mechanizmust fogalmaztunk meg, és ez lehetővé teszi, hogy a rendelet értelmében intézkedést hozzunk új anyagokkal kapcsolatban megjelennek a kábítószerpiacon. Köszönöm szépen. Hallgassuk meg ismét a jelentéstevőt, Frank Proof. Oui, mais écoutez, merci beaucoup pour l'ensemble de ces... Köszönöm szépen a ö, sok hozzászólás, figyelembe fogjuk venni. Solc úrnak szeretnék válaszolni. Ez az ez a megállapodás bilaterális, de javítja az exportot és az importot is a kábítószer prekurzoroknál, és a kábítószer elleni harchoz hozzájárul az EU-n belül. Tehát ez pontosan abba az irányba megy, amelyet ön kívánt. De hát tovább gondoljuk ezt, tovább dolgozunk rajta, többek közt a Belarus ö, problémával kapcsolatban, amelyet említett a bizottság. Okay, this concludes. Ezzel lezártuk ezt a vitapontot is, ez, ezt a napi rendi pontot is. Ne felejtsük el, hogy itt eldönti, döntő szavazatot hozunk, azaz igenről vagy nemről szavazhatunk, másról nincs. Másról nem dönthetünk, csak erről, hogy beleegyezünk-e vagy nem. A módosítók benyújtásának határideje július 26-a este 6 óra. 21. napi rendi pont. A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az EU-ra ruházott jogok gyakorlása. Nincs itt Rinaldi kollega a jelentéstevő. He's arriving. Uh, okay. Could we change the order? Megváltoztathatjuk a sorrendet? És foglalkozhatunk előbb Bangladessel? Hiszen Paul Murphy a jelentéstevő itt van. A bizottság itt van? No, no, they're not there. No. Then we have to wait. So let's wait for a couple of minutes. And... Uh, Hát akkor egy kicsit várnunk kell, ha nincs itt a bizottság. Nos, itt van a várt bizottsági képviselő, akkor jöjjön a 21. napi rendi pont. Ez egy jogszabályalkotási dosszié, ez egy rendelet, a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az unióra ruházott jogok gyakorlása már volt egy eszmecsere, és most azt kérem az előadótól, Nikoló Rinaldi-tól, hogy mutassa be a jelentéstervezetet. Azt hiszem, hogy nagyon nagy figyelemmel kísérjük ezt a fontos dossziét, úgyhogy most hallgassuk meg a raportőrt, Nikoló Rinaldit. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr nem régiben került sor a munka dokumentum bemutatására, úgyhogy nagyon sokat ahhoz ma nem tudok már hozzá tenni, őszintén meg kell mondanom. Az elmúlt alkalommal gyakorlatilag megállapodtunk az elvi kérdésekben, az alapvető irányokban, tényleg konszenzus is volt ezeket illetően a bizottságban. A dokumentum, a módosító indítványokkal áll rendelkezésre. A négy fő módosítóra térnék ki, mint raportőr, a négy legfontosabb módosítóra a rendelet érvényességének meghosszabbítása háromról öt évre erről beszéltünk. Ez egy olyan rendelet, amely egy ilyen elrettentő fegyvert kíván létrehozni, csak akkor kell bevetni, amikor tényleg, illetve nem is akarjuk bevetni, csak ha gyors védelemre van szükség, hogyha kereskedelmi partnerek alapvető kötelezettségek ellen vétenek, és lehet, hogy itt több időre van szükség. Tehát az egyik, az ugye a meghosszabbítása az érvényességnek. Beszéltünk erről, tehát hogy öt évre kell ezt a az érvényességet meghosszabbítani. Ez az 5-ös és a 23-as szám a dokumentumban. Egy második kérdés. A konzultációs mechanizmus erősítése a bizottság részéről a gazdasági szereplőkkel való konzultációra gondolok. Meg kell próbálni ezt sokkal szerkesztettebb, strukturáltabb formában megszervezni. Ez a 19. módosító, és a harmadik szempont pedig, hogy a a retorzió kifejezést helyettesíteni kell, ki kell váltani, tehát itt nem arról van szó, hogy megfelelő retorzió legyen, hanem egy arányos. Ez a 16-os, 15-ös és 17-es. Azután a leglényegesebb kérdés, ez a szolgáltatásokra való kiterjesztése a rendelet hatájának és hát ha itt sikerül bizot, ebben a bizottságban konszenzust elérni, meg a plenárison, akkor a tanácssal kell még megmérkőzni, erről még beszélnünk kell, mert biztos, hogy a tanácsban ezzel kapcsolatban ellentétes vélemények vannak. Tehát a szolgáltatásra kiterjesztendő a hatály, nagyon fontos nekünk, hiszen egyre nagyobb szerepet kapnak a szolgáltatások a kereskedelmi szektorban, úgyhogy mindenképpen szükség van megfelelő alapokra ott is, hogy be tudjunk avatkozni, ha szükséges. Sok módosító van ezzel kapcsolatban, a 9-es, a 10-es, stb., de ez mind gyakorlatilag ezt célozza, ezt a hatálybővítést, tehát nem csak az áru kereskedelemre, hanem a szolgáltatásokra is kiterjesztendő a hatály. A négyes módosító indítvány is gyakorlatilag ide tartozik az eredeti szövegben. Ezt én úgy értelmeztem, mint egyfajta magyarázat, ahol a bizottság ugye ő kijelenti, hogy nem tud erre reagálni, tehát a, azért de véleményem szerint itt egy kis becsvágyra, ambícióra is szükség van úgyhogy ki kell terjeszteni a szolgáltatásokra is mindezt. Amiről szintén sokat beszéltünk, az a parlament szerepe, erről már Szó esett tegnap a kereskedelemvédelemmel kapcsolatosan a parlament szerepe, az információs mechanizmusok, hogy tényleg nagyon gyorsan lehessen a tárgyalásokat lefolytatni, ha szükséges ugye az Egyesült Államok 5-6 hét alatt el tudják ezeket az intézkedéseket fogadni, nekünk meg gyorsan kell tudni erre reagálni, tehát struktúrált párbeszédre van szükség. Ez nagyon jó ö, viszonyt, kapcsolatokat tételez fel az intézmények között, és megfelelően strukturálni is kell ezt és hát ezt kell a rendelkező részben még szerepeltetni. Tehát a 6-os, a 11-es, a 4-es mutat ebbe az irányba, a 14, 18, 20, ezek mind-mind olyan módosítók, amelyek azt célozzák, hogy ez a kapcsolatrendszer, ez a párbeszéd, ez legyen egy strukturált ö, rendszer. Köszönöm szépen, és Frank Proust, a néppárti árnyék jelentés. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkát. Szinte nem maradt dolgom. Nagyon jól integrálta a frakcióm összes javaslatát. Köszönöm szépen azért, mert annyira odafigyelt a ö, szolgáltatásokra, ö, így sokkal ö, teljesebb. Az Európai Parlament informálásával kapcsolatban valószínűleg nyújtunk be módosítót, mert javaslom, hogy a parlamentet ne csak informálják, hanem a bizottság közvetlen számoljon be a szakbizottság előtt. Fontos, hogy az Európai Bizottsággal zárt ajtók mögött tudjunk tárgyalni. Valószínűleg azért nyújtok majd be módosítót, hogy a retorziós eszközök mennyire fontosak. Például az USA-t elítélték a Boeing Airbus jogvitában. Franciaország, Németország, Spanyolország a sértett, mert nekik van legtöbb alkalmazottjuk az Airbusnél az intézkedések, a retorziós intézkedések ezen országoknak kell használjanak. Ezért a komitológia módosítását fogom javasolni. A végrehajtási intézkedéseket konzultatív módon kell hozni a tagállamoknak szakértők révén kell szavazni, és ez súlyozott a tagállamok súlya szerint, így sokkal több súlyt ad a nagy országoknak a kicsik rovására ezzel nem tudjuk biztosítani, hogy a leginkább sértett országnak profitáljon az illető intézkedés. Azt hiszem a konzultatív módszer a legjobb. Elnök úr, erre nem térek ki részletesen, mivel kiváló munkát végzett az előadó. Köszönöm a figyelmüket. Merci, je partage tout à fait vos considérations. Köszönöm szépen, és egyetértek önnel a komitológiával kapcsolatban. Thank you, Chair. I would like also to... Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen Nikolónak ezt a nagyon jó jelentést, amit megfogalmaz. Ez egy nagyon komoly szabályozás, egyetértek Prusztúrral, hogy megfelelő szankciókat kell tudni alkalmazni a szolgáltatások terén is, erre szükség van, hiszen sok országgal kapcsolatban ez a meghatározó. Fontos, hogy az Európai Parlament folyamatosan, rendszeresen tájékoztatást kapjon és állandó párbeszédben álljon a bizottsággal a különböző kereskedelmi vitákat illetően, és az Európai Bizottság szándékait ismerje a kereskedelmi intézkedéseket. Illetően végül pedig Nikoló az lenne a legjobb, hogyha öt évre terjedne ki az érvényessége ennek a rendeletnek, és akkor ez több időt enged a hatékonyság elemzésére. Azt hiszem, hogy ennek a rendelkezésnek a bevezetése hozzá fog járulni az Európai Unió lépéseinek a hitelességéhez, hatékonyságához. Köszönöm, Zsors. És a következő a GOA részéről Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm a raportőrnek a munkáját azt gondolom, hogy az általános megközelítés teljességgel elfogadható. Két kérdést említenék, amelyek véleményem szerint a mi szemszögünkből egy kicsit mélyebben tárgyalandók. A parlament szerepe, tehát itt az irány jó, de ahogy Prost úr is mondta, itt a komitológiát, valahogy még, még pontosabban meg kell fogalmazni, ki kell domborítani, hogy a parlament mindenképpen egyenjogú partner kell, hogy, egy, kell, hogy legyen. A másik kérdés, ami meg nem teljesen világos nekem, hogy ezzel a szabályozással az új VTO miniszteri konferenciát is érintjük már. Tehát mi valahogy azt mondjuk, hogy ugye a szolgáltatásokra vonatkozóan is kiterjedjen ez a rendelet, tehát ebből a szempontból megnézném, hogy akkor a jelentés készítője nem tud-e még módosítani tekintettel erre a soron következő VTO miniszteri találkozóra. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most meghallgatjuk a bizottságot. Louise Porter. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy néhány kérdést, véleményt megosszunk önökkel, megpróbálok röviden fogalmazni, és mindenek előtt két kérdésre összpontosítani, de mindenek előtt meg szeretném jegyezni, illetve elégedetten veszem tudomásul, hogy a bizottság javaslatát úgy tűnik, hogy pozitívan fogadták, a bizottságban, és értő, egyetértünk abban, hogy melyek legyenek a fő irányvonalai ennek. Tényleg fontos, hogy legyen egy rendszeres, egy rendszer keret ebben a kérdésben, amilyen gyorsan csak lehetséges, hogy erre lehessen hivatkozni, mert akkor ez lenne a, az utolsó lehetőség, ez lenne az úgynevezett last resort, amihez nyúlni lehetne. A szolgáltatások kérdése és az Európai Parlament szerepének a kérdése fontos még az elsővel kapcsolatosan, tehát hogy a szolgáltatásokra is kiterjedjen ez a rendelet. A bizottság teljes mértékben érti a célt, hogy fontos a nemzetközi egyezményekben a szolgáltatások figyelembevétele is, de a bizottság azért kétségét fejezi ki a javasolt eszközökkel kapcsolatban a, a jogszabályokra való végrehajtást illetően a szolgáltatások kapcsán. Amikor megvalósító jogszabályról beszélünk végrehajtásról, akkor gyakorlatilag nem lehet ezeket az intézkedéseket meghozni, mert nem lehet egy ilyen nyílt végű záradékot megvalósítani, ami bizonyos bizonyos kompetenciát ad, anélkül, hogy pontosan le tudnánk írni, hogy miről is van szó. Szóval itt azt gondolom, hogy sokkal specifikusabb megközelítésre lenne szükség, és ebben az értelemben, ahogy a raportőr is mondta, igaz, hogy a bizottság egy kicsit hezitált ezen a kérdésen, de vannak technikai nehézségek, és ezeket látni kell, de készek vagyunk a további tárgyalásokra. Az Európai Parlament szerepével kapcsolatban a bizottság teljes mértékben osztja a raportőr által felsorolt célokat, hogy biztosítsuk a transzparenciát a parlamenttel szemben, hogy biztosítsuk azt, hogy minden lépés megkapja a parlament támogatását, amit a bizottság megtesz, ugyanakkor meg kell vitatni, hogy melyek a megfelelő eszközök, amelyek ennek a célnak az elérését szolgálják, és a bizottsági, a végrehajtó szerep, itt érvényesek bizonyos szabályok, amelyeket nyilvánvalóan be kell tartani, és véleményünk szerint vannak itt olyan javaslatok is, különösen a korai és teljes tájékoztatásra vonatkozóan, tehát hogy a javaslat, bármilyen javaslatot dolgoz ki a, a, a bizottság, az azonnal meg kell ö, osztani a parlamenttel, de hát a tagállamokkal is, és nekünk ezen az alapon kell dolgoznunk látjuk, hogy milyen szükség van bizonyos mechanizmusokra, hogy szélesebb körben is meg tudjuk vitatni a, a rendelet alkalmazását és az általános fejlődést. Már van egy jó gyakorlat ezt illetően, és lehet, hogy ez egy jó lehetőség lesz, hogy építkezzünk erre a gyakorlatra, és figyelembe vegyünk bizonyos követelményeket, például a bizalmasság kérdését, amiről már esett szó, és itt bizonyos határokat is látni kell. Ezek eh, itt fontos lenne alternatívákat keresni. Nem, annyi, nem biztos, hogy a rendelet kontextusában, de valamilyen módon el kell mélyíteni eh, a jelenlegi információ eh, cserét a parlament és a bizottság között. Hát ezek lennének a megjegyzések a bizottság részéről a jelenlegi fázisban, és még egyszer kiemelném, hogy mi látunk egy általános konvergenciát, és teljes mértékben készek vagyunk továbbra is együttműködni a parlamenttel, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket a cél elérése érdekében. Köszönöm. Én is köszönöm, és akkor utolsó megjegyzések Rinaldo úr részéről. Nos, a pontok voltak éppen ugyanazok mindenkinek a felvetésében. Az első, ami ugye az Implementing Powers-ről szóló rendeletet illeti. Ennek a 2011-es rendelet második cikke irányozza elő azt az eljárást, a vizsgálati eljárást. Ugyanakkor azt is elére, előírja, hogy az egyes kéz esetekben lehet konzultációt folytatni. Bár úgy gondolom, tehát rendben van ez, nincs ezzel problémám, hogyha a tanácssal való tárgyalás után folytatjuk ezt le, de erről mi dönthetünk azután. szolgálatok kérdésem. Tehát akkor is, hogyha interveniálunk, és ebben a bizottság álláspontját elfogadom, nem értem meg, hogy milyen feltételek mellett volna szükség a bizottság részéről arra, hogy ezt a vizsgálatot elkezdjem. Lehet, hogy ezek technikai okok, de ebben nincs elég tapasztalatunk. Úgy gondolom, hogy gyakrabban élhetnénk ezzel a joggal. Még egyszer mondom, hogy abban a fázisban, amelyekben a kereskedelmi kapcsolataink tekintetében ezek a szolgálatok fontos szerepet játszanak. Itt mindenképpen ez az eszköz el, elriasztó, el, elriasztó hatással kell, hogy működjön. Tehát mindig van lehetőségünk arra, hogy megértsük, hogy hogyan lehet az egyes feltételeket javítani nem kell egyből az elrettentő eszközhez fordulni, de a bizottság részéről ez egy ilyen nagyon nagy, ö, ö, hatalmas eszköz a kezükben. Hiszen rengeteg más eszköz áll a bizottság szolgálatainak rendelkezésére, mielőtt ezen elrettentő eszközhöz nyúlna. Értem, hogy milyen lépésekbe járhatunk el, de hogyha jogalapot vizsgálom, és ugye nemzetközi szerződések keretében vagyunk most, ezekről beszélünk, nagyon komoly okoknak kell fennállni ahhoz, hogy miért használjuk ezt az eszközt a közbeszerzésekre, de ne a, szolgálatok, a szolgáltatásokra. Most lássuk a parlament szerepét ebben az egészben. Hallottuk Helmutot, hallottuk a többi kollégát is, a bizottságot is, A 9A módosító indítvány, bocsánat, a 22-es módosító indítvány, amely a 9A cikkhez kapcsolódik. Nos, erről úgy gondolom, hogy itt a különböző szinteknek meg tudunk felelni. Mi csak egy pár beszédet hozunk létre, a normák alkalmazása, illetve a jogviták rendezése érdekében. És ez a mi rendeletünkben kell, hogy szerepeljen feketén-fehéren is. Ezzel persze kötelezzük is a bizottságot, hogy a párbeszédet lefolytassa, úgy, hogy a parlament nem marad informálatlanul, hiszen a bizottság fontos dolgokat mondott, hogy a parlament politikai támogatását keresi, és a transzparenciát, az átláthatóságát keresi. Nos, ez a párbeszéd éppen innen ered. tehát a parlament politikai támogatásáról biztosítja a bizottságot, és ebben az esetben fennáll az átláthatóság, teljesül a transzparencia. Persze, a bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférés során mindig óvatosság, óvatosan kell eljárni, de ez az eljárás mégiscsak gyors tud lenni, és a bizottság mindig ő lesz az eljárásnak a vezetője, az eljárás legfontosabb szereplője és nagyon fontos, hogy a bizottság ne függjön parlamenti határidőktől, eljárási időktől. Összességében azt gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum volna, és ez a kompromisszum nem csak ezen rendelet alkalmazása során lehet hasznos, hanem más intézkedések során is alkalmazhatnánk ezt a kompromisszumot. Amikor a bizottság a kereskedelmi érdekénket képviseli. Thank you. Köszönöm szépen, Nikoló. Nagyon érdekes vita volt. Most pedig térjünk át, nem? Elfelejtettem az ütemtervet. Módosítók böntes 6, de július 26 dél. 22. pont a napirenden, törvényalkotási ügy, Bangladesből származó rizs behozatala, bizottsági tervezet, melynek célja a rendelet módosítása. a komitológia alá tartozik. Megszavaztuk ma az általános szabályokat a kiigazításról az omnibus keretén belül. Most pedig foglalkoznunk kell más javaslatokkal, amelyek a bizottság előtt vannak. Ez a jelentéstervezet megvitatása Paul Murphy az előadó. Megkapták a tervezetet. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Mondta, hogy itt a preferenciális kereskedelemről van szó. 4000 tonna rizsról van szó, és a cél a kiigazítás delegált aktussal. December volt az első vita, akkor a triológus volt, ezért volt késedelem az Omnibus 1-ről, Omnibus 2-ről, és ezt meg kellett oldani. A triológuson sikerült megállapodni, és előre tudjuk vinni az ügyet. Szeretném megjegyezni, hogy ez a preferenciális kereskedelmi megállapodás azt jelenti, hogy Banglades megkapta a minden csak fegyvert nem elv alkalmazását. Hogyha fekszik arra az esetre is, hogy elveszíti ezt a bánásmódot Banglades. Az első csoport a kiigazítással foglalkozik, a parlament felügyeleti jogával ez megfelel a triógus megállapodásnak. 9-es módosító a bizottsági javaslat helyett, mely szerint nincsen időkorlát. Itt 5 év lenne, és ki lehetne újabb 5 évekre terjeszteni aztán tízes módosító, ott azt mondom, hogy a kiterjesztés, amikor nem két plusz két hónap legyen, hanem kettő plusz négy hónapra bővítsük a lehetőséget. Egy további módosító csoport más fontos kérdéssel foglalkozik, például három az export illetékek. A bizottsági javaslat utal egy eh, export illetékre, amely attól, amely a ö, kereskedelmi kedvezménnyel függ ö, össze. Ö, támogatom, hogy Banglades és a bangladesi kormány ö, részesülhessen ebből a kedvezményből. Itt nem kellene a származás bizonyítani, de származási igazolás éppen erre szolgál. Másrészt pedig a biztonság kiszélesítése Mit tehet a bizottság ezzel kapcsolatban, hogyan lehet világosabbá tenni? Itt egy horizontális rendelet van, és erre utalunk. Azt hiszem ott a legvilágosabb, és nem olyan nyitott ez, mint amit a bizottság javasolt. A, az utóbbi hónapok banglási eseményeit figyelembe véve szeretnénk hangsúlyozni, hogy csökkenteni kell a szegénységet, megfelelő munka körülmények kellenek, és fenntartható növekedés. Ez az illó egyezményeknek is megfelel. Nos, azt hiszem, hogy ennyi. Köszönöm a titkárságnak a segítségét, és várom az anyék jelentéstevők és a bizottság megjegyzéseit. Önök megköszönöm a világos beszédet. Bert Lange, SD. Árnyék jelentése. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. A módosító indítványoknak az a mondata, amely elhangzott, az vitathatatlan, és ez egy oka annak, hogy az Omnibus 1-2-t figyelembe vegyük, ezzel nem foglalkoztunk tovább, és nagyon gyorsan meg kell állapodni. A többi módosító indítványjal kapcsolatban pontosabb vitára van szükség. Én is úgy látom, hogy nem lehet csak úgy meghatározni a preferenciákat, anélkül, hogy megnéznénk, hogy kik profitálnak ebből, és milyen feltételek mellett gyártják, állítják elő az általunk importált termékeket. Tehát az ötödik módosító szándéka világos, de itt kritériumokra van szükség, de nem vagyok biztos abban, hogy ezek itt a helyes kritériumok, és nem a GS, GSP plusszal kellene, nem az kell, hogy jelentse az orientációt főleg a négyessel kapcsolatban a nem Bangladesben termelt rizs kérdése és az exportvám az Banglades mérlegelésének a kérdése, tehát biztosítania kell, hogy harmadik országokból ne érkezzen rizs, ami különleges preferenciákat élvez, és hogyha figyelembe veszük, amit a raportőr mondott, akkor legalább a ö, kedvezményeket kell visszatéríteni. Hogyha Banglades megemeli a vámot, az más, de ö, az világos, hogy mi a preferenciákat meg akarjuk adni, de biztosítani szeretnénk, hogy ne legyen tisztességtelen hozzáférés és az alapvető munkafeltételek és nyereség biztosított legyen, és ne szivárogjon el ezen el kell gondolkozni. Az Egyesült Államok visszavonta a GSP-t Bangladessel szemben, tehát pontosan meg kellene ezt nézni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nikola Rinaldi a következő elnyéki jelentést. Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzés a nyolcas módosítóval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a bizottság álláspontja helyes. Itt az ország dolga dönteni. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a megfelelő adórendszer megvalósítása. Ez olyan kérdés, amelyet még inkább kit kéne domborítani, amikor az AKC országokkal kereső megállapodást kötünk. Ezért személy szerint nem is értettem meg pontosan, nem is támogatom a nyolcas módosító által javasolt törlést. Szávó Kerrel a zöldektől. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentést, amit nagyjából tudunk támogatni, főleg a második módosító csoporttal, de a többi tekintetében is, például az exportőr országnak a jogát elismerni arra, hogy megfelelő exportvámot szedjen be. A 200-as, 208-as cikknek a szerződésben valóban meg kell feleljen a megállapodás. Az itt felsorolt egyezmények alapján tényleg csak a rizs részesüljön ebben a kedvezményben. a kis gazdálkodás, kis gazdálkodók érdekeit is figyelembe kell venni. Ezt mind tudjuk támogatni, és örömes beszélünk rá továbbiakban is. Bizottság. Nikolá Verlé. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy a bizottság kap lehetőséget reagálni. Azt hiszem, rögtön a specifikus megjegyzésekre eh, térek rá, amelyekről eh, beszélt az előadó. Az egyes és hármas módosítóval kapcsolatban pontosítás a jogi megfogalmazásban. Gondoltunk rá, hogy úgy gondoltuk, ezek a módosítók elfogadhatók a bizottság számára. A kettes módosító indokolja egyes jográtadását a bizottságnak. A bizottság nem tudja elfogadni a javasolt változtatást, eh, mivel a eh, bizottsági rendelet nem határoz meg pontos kört. A 7-es, 9-es, 10-es, 12-es módosítókkal kapcsolatban a kigazításról szól. Úgy gondoljuk, hogy a 9-es módosító 5 évre korlátozná az időt, ez elfogadható. A 10-es módosító a delegált aktusok vizsgálatát kettőről négy hónapra módosítaná, ez e, nem felel meg a két plusz két hónapnak. Itt nem láttunk indokolást a hosszabb periódusra. Ami a 12-es módosítót illeti, amely új 5A e, cikket vezet be, ez elfogadható természetesen a bizottság számára a hetes módosító az út 5 a 2-es cikkre utal, ez szintén elfogadható. Aztán vannak átlagosabb módosítók, amelyek a rendelkezés lényegét módosítják. Ezért nem tartjuk elfogadhatóknak ezeket a bizottság számára. Röviden elmagyaráznám miért Bízunk benne, hogy meg tudunk egyezni a törvény alkotási gyakorlat során, arról van szó, hogy kiigazítani szeretnénk a Lisszaboni szerződés előtti jogszabályokat. Ezért az lenne jó a bizottság szerint, hogyha nem módosítanánk a hatály, nem módosítanánk a hatályt, és főleg akkor nem, hogyha ez megváltoztatná a jogszabály célját. Ez a megközelítés azért is tűnik szerencsésnek, ahogy az előadó mondta is, Eh, mert egyelőre Banglades importjára nem hat eh, ki eh, az illeték a tárgyalt a tárgyalt jogszabály. A 4, 5, 6, 8, 11 nem hat ki a kiigazításra továbbis referenciális a kereskedelem beglanással, ezért úgy gondoljuk, hogy ezek nem fogadhatók el a bizottság számára. Köszönöm, elnök úr. Akkor térjünk vissza a az előadóhoz, mit válaszol arra, hogy hát a hatály kiterjesztéséről lenne szó. Köszönöm szépen, köszönöm az elnyék jelentéstevőknek a megjegyzéseket, és a bizottságnak az őszinte szavakat. Megkaptuk ezt az ügyet, és a kiigazításhoz tartottuk magunkat. Politikai véleményen rendelkező képviselők vannak itt, de ez egy technikai feladat volt. A Lisszabon utáni helyzethez próbáltunk igazodni. Nem fogadom el, a kezdeményezésre a bizottságnak alkotmányos monopóliuma, van. De mi szabadon módosíthatjuk az ügyet, legalábbis a dokumentumot, és utána következik a triológus. Azt hiszem ezt a lehetőséget ki kell használni. Minden politikai semmi sem csak technikai. Ki kell használni véleményem szerint a lehetőséget, hogy lényegi módosítás legyen a módosítók révén. A lényegi pontokra válaszolnék előbb. Nem biztos, hogy mindent pontosan értettem, de a négyes módosítóval kapcsolatban világos, hogy nem arról van szó, hogy azt szeretnénk módosítani, hogy Benglades milyen kedvezményekben részesüljön. Itt arról van szó, amit Nikoló mondott a nyolcas módosítóval az exportvámmal kapcsolatban. Különös így a helyzete, mert általában e, itt a bizottságban az export vámot jobban szokták támogatni, mint a többi szakbizottságban. Csak hogy itt egy kormány a nép nevében saját maga dönthet. Az euró az exportvámot támogatom, de az, hogy megmondjuk, hogy mennyi, az nem. dönthetnek maguk erről. Van néhány másik pont, amit felhozott a bizottság a rendelettel kapcsolatban. A kettes módosítóra gondolok. A horizontális rendelet bevétele nélkül ez nem működik, nem világos. Mert akkor nagyon nyitott és ezzel kapcsolatban jogosak az aggályok a képviselők részéről ebben a szakbizottságban, már decemberben is így volt. Legyen világos a helyzet, utaljunk más rendeletekre, ezt megtehetjük, úgy gondoljuk, hogy ez világosabbá tenni a helyzetet. Van még valami, amit a bizottság említett a kiigazításban, a tízes módosító, a 2 plusz 2, vagy a 2 plusz 4. Egyes esetekben 2 plusz 4, más esetben 2 plusz 2 lesz. Attól függ, hogy a parlamentnek mire van ö, szüksége a vizsgálathoz. Az a függ, hogy milyen bonyolult a kérdés. Itt a biztonsága kérdés. A delegált ö, jogkör éppen erre való. A parlamentnek álljon rendelkezésére négy ö, hónap. Ö, várom a módosítókat és a vitát. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje július 16-a 12 óra. Last item, uh, utolsó napi rendi pont, a 23-as napi rendi pont következik. Eszmecserem a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, az ILO-val, a munkaügyi normák alkalmazásával kapcsolatos helyzetről. As you know, this parliament for decades has been very keen. Mint tudják, a parlament nagyon figyel arra, hogy a kereskedelem kérdéseit összekapcsolja a munka munkajogok, a munka normák kérdésével. Multilaterális szinten járunk el így, és illetve próbálunk a multilaterális megegyezések során is eh, érvényt juttatni a munkaügyi normáknak, és a bilaterális tárgyalások során pedig így járunk el. Ezért nagyon is foglalkoztat bennünket, hogy az ILO munkaügyi normáinak betartásával hányadán állunk, különös tekintettel a legfőbb, vagy a kulcs normák tekintetében. Azok az országok, amelyek azokban az országokban, amelyekkel gyakran foglalkozunk, például Bangladesben, Üzbegisztánban, Kolumbiában, Pakisztánban, illetve az keleti szomszédság országaiban, a kelet-európai kelet országokban. Először jár nálunk vendégségben Kleopátra Dombia Henry asszony, az ILO igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy itt felszólal a bizottságunkban. Szeretettel üdvözöljük, öné a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm, hogy itt lehetek, és folytathatjuk azt az információcserét a munkával összefüggő kérdésekről azon országokban, amelyek az önök figyelmének homlok terében vannak. <coughs> Örülök, hogy eljöhettem, és nagyra értékelem a meghívást. Az ILO hivatal is nagyra értékeli ezt a lehetőséget, hogy együttműködhetünk különböző Európai Uniós hatóságokkal, szervezetekkel, annak érdekében, hogy a decent work, a tisztességes munka kategóriáit támogassuk az egész világon. Ezek a véleménycserék egyre még relevánsabbá váltak, hiszen az Európai Unió a kereskedelmi megállapodásaiban a kereskedelem és fenntarthatóság fejezetét is beiktatta, és ez és igyekszik hozzájárulni, hogy az ILO normák is érvényesüljenek. Különösen releváns ez a pár beszéd a GSP tárgyalások kapcsán, amelyek különösen megerősítik a good governance, a jó kormányzás, a munkügyi normák és a fenntartható gazdálkodás szempontjait a GSP Plus-ban. A módosított megállapodások nyomon követése egy komplex gépezet segítségével zajlik az ILO-n belül, ide tartoznak a beszámolók áttekintései, illetve a különböző beszámolókon alapuló ellenőrzések. Szak, szakértők vesznek részt ebben, illetve tripartit felek vesznek részt a vizsgálatban. Az ILO ezen testületek észrevételeit úgy alakítja ki, hogy ebből kritikai viszonyítási pont alakulhat ki, amikor valaki a decent work, a tisztességes munka kategóriát kéri számon valakitől egy más országban. Ilyen módon tehát az ILO osztja megosztja önökkel a független szakértők értékeléseit a nehéz vagy ellentmondásos helyzetekben, és ezeket kiegészíti a különböző ILO tripartit fórumokban. És így részletezőn tudtuk értékelni, hogy mely területeken történt elmozdulás, előrelépés, még azokban a helyzetekben is, ahol még nagyon sok munka áll előttünk az ILO technikai segítséget is nyújt az egyes országoknak, és nyomonkövetési segítséget is biztosít annak érdekében, hogy a tisztességes munka koncepciójából valóság legyen. Ma pedig az alapvető munkaügyi normák teljesüléséről szeretnék szólni egy-két országban, amelyek az önök figyelmének homlok terében vannak, illetve szólok arról a segítségnyújtásról, melyet az ILO nyújtott ezen országoknak, hogy előrelépjenek. De hát kezdjük előbb a helyzet felvázolásával. Um, éppen Bangladesről szeretnék szólni, amely figyelem homlok terében van a tavaszi katasztrofális események után. Idén májusában a Field Operations and Partnership igazgató helyettes vezetésével eh, egy magas szintű delegáció járt Bangladesben. Tripartit felek is részt vettek a tárgyalások során, annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy milyen lépéseket kell tenni, annak érdekében, hogy hasonló tragédiák ne történhessenek a jövőben. A tűzbiztonságról például egy tripartit eh, tanács, eh, egy tripartit tanács a tűzbiztonságról határozatokat hozott, és ez integratív megközelítésben eh, vázolja fel eh, mindenkinek a feladatát a tűzbiztonság területén. A nemzetközi munkaügyi konferencia során a normák alkalmazásáról szóló tripartit eh, bizottság megvizsgálta a 87-es egyezmény keretén belül a bangladesi eseményeket, és figyelembe vett egy sor vádat arról, hogy Bangladesben üldözik a szakszervezeti aktivistákat, és nem hajlandó a kormány bejegyezni az új szakszervezeteket. A gyülekezési és szervezkedési szabadság sérül tehát ezen vádak alapján Bangladesben, Ráadásul a 2006-os munkaügyi törvény, illetve az 1977-es sztrájk eh, és szakszervezeti törvények sem felelnek meg az ILO 87-es egyezményének. A konferencia bizottsága eh, kihangsúlyozta ezeket a problémákat, eh, és tudomásul vette, hogy a munkaügyi törvény módosítása mélyreható tripartit egyeztetés után az ILO ajánlásokat figyelembe véve kerül módosításra, és hogy ezen módosított ter, ter, törvénytervezet javítja majd az exportágazatban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit. Az ILO technikai segítséget ad annak érdekében, hogy a nemzet nemzeti munkaügyi törvény eh, szabályai érvényesülhessenek, és eh, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók eh, alkalmazhassák, élhessenek a szervezkedési jogukkal, úgy, hogy senki ne gyakorolja rájuk semmilyen nyomást, ne félemlítse meg őket, és lehetőségük nyíljon arra is, hogy az, a letartóztatásról, zaklatásról és erőszakos cselekedetekről szóló vádakat függetlenül megvizsgálhassak a felek. Elnök úr, örömmel számolhatok be arról, hogy július 8-án közös nyilatkozatot tett az IBDU, az ILO és a bangladesi kormány. Tehát ez egy egészen új hír, és ebben a nyilatkozatban a Sustainability Compactről volt szó, tehát arról, hogy hogyan lehet jelentősen ellépni a gyárbiztonság és a munka Um, jogok érvényesülése tekintetében a ruha és textiliparban. Bangladesben. Ez a több szereplőből létrejövő megállapodás, több szereplő együttműködésében létrejövő megállapodás az EU és az ILO által többször időhatárhoz köt, kötött intézkedési felszólításoknak tette leget, ez tehát egy nagyon jó hír. Így nem csak a 76-os nem csak a het, nem csak az a 76 cég kötelezte el magát a munkaügyi normák mellett, akikről tudunk, hanem most már az USA cégek beszállítói is elkötelezték magukat ezen magasabb szintű normák betartása érdekében, és úgy tűnik, hogy globális koalíció jött létre annak érdekében, hogy a bangladesi kormányt lépésre kényszerítsük. Az ILO októberben jár ismét Bangladesben, a vizsgálóbizottsága, és ez beszámol majd az igazgató tanácsnak, valamint idén decemberében a szakértők bizottsága is találkozik, és megvizsgálják majd hogy Bangladesben a munkaügyi jogok elfogadása tekintetében és érvényre juttatása tekintetében elmozdulás történtem. Azaz tehát az ILO mindent megtesz annak érdekében, hogy a felügyelő bizottsága által hosszú ideje követelt munkaügyi változásokat Banglades végrehajtsa. Legfőbb ideje ennek hogy a, annak tehát, hogy a bangladesi kormány határozott és megbízható lépéseket tegyen annak érdekében, hogy különösen ebben az igen aggasztó ágazatban, tehát a textil és ruhaügyi ágazatban jelentős lépéseket tegyenek. Ugyanakkor a rizs ágazatról tárgyaltak éppen az előbb, és nagyon sok csatlakozási, kapcsolódási pontot látok a rizságazat és a textilágazat munkavállalói jogai tekintetében. Kolumbiáról is szólni szeretnék, és örömmel számolok be arról, hogy az ILO felügyelő testületei előrelépést tapasztaltak a szervezkedési eh, jogról szóló egyezmény érvényesülése tekintetében. Érdemes volna egy-két adatot is átadni. 2012-ben az ILO Szakértői Bizottsága azt tapasztalta, hogy eh, kevesebb szakszervezeti embert gyilkoltak meg, 2012-ben 12-t, de 2011-ben 30-at, és 37 szakszervezetést gyilkoltak meg 2010-ben, tehát csökken a számuk ezeknek a szörnyű cselekedeteknek. Ugyanakkor a védő intézkedések is száma is nőtt, 1277 szakszervezeti vezető kapta meg ezt a védelmet, és a kormány 107 milliós költségvetéssel támogatja ezt a célkitűzést. A Szervezkedési Szabadság Bizottsága a büntetlensége ügyeivel is foglalkozott, különösen a híres hírhet 1787-es ügyben több mint 2000 esetet vizsgáltunk meg, és ebben az esetben 439 ítéletet mondtak ki, A szakszervezeti aktivisták megölése kapcsán összesen 531 embert ítéltek el Kolumbiában. Ez mindenképpen egy üdvözlendő folyamat. Míg egy új esetben, a 2007-61-es esetben, amelyben szintén a büntetlenségről van szó, 13 ítéletet mondtak ki, és 11 ügy még mindig a bíróság előtt van. Új és jó hír az, hogy idén májusban aláírták a kollektív megállapodást a közágazat munkavállalói számára, a szakértői bizottság ezt a hírt is meg fogja vizsgálni. Ami a társadalmi párbeszédet és a konfliktus kezelést illeti Kolumbiában, hiszen Kolumbiáról beszélek továbbra is, a szakértők megvizsgálták a nemzetközi munkaügyi normáknak megfelelési projekt eh, működését, amely projektet az USA kormánya finanszírozza. A projekt egyik fő célkitűzése abban rejlik, hogy eh, az ILO Standards Departmentjével együttműködve a Standing Dialogue Commission on Wage and Labor Policies-zel és a Special Committee for Handling of Conflicts el vizsgálják meg ezeket a kérdéseket, és a Special Committee, tehát a Speciális Bizottság 50 esetet vizsgált meg, és 28 ügyben pedig megállapodásra is sikerült jutni. Tehát 28 ügyet le lehetett járni, zárni a szervezkedési szabadság szakbizottságában. Ez az nem azt jelenti, hogy Kolumbiában minden jó volna, nem. 12 embert még mindig megöltek tavaly szakszervezeti aktivistákat, tehát az erőszakot meg kell szüntetni Kolumbiában a szakszervezetisek elleni erőszakot, és módosítani kell a munkaügyi törvényt Kolumbiában továbbra is, hiszen ez még mindig nem felel meg az ILO normáinak. Ennek ellenére azt mondhatom, hogy jó együttműködési megállapodással rendelkezünk a kormányjal, és szorosan együttműködünk velük, hogy minden nyitott kérdésben, különösen a büntetlenség kérdésében megállapodásra jussunk. Az ILO illetékes testületei és ezzel egy további ügyre térek ez Pakisztán, Pakisztán kérdésével is foglalkoztak. Hangsúlyoztuk, hogy Pakisztánnak módosítania kell az idevágó jogszabályait, és a alap ILO normákkal egyeségbe, ki, ki kell egyenlíteni jogszabályokat. A szakértők bizottsága 2012-ben sajnálkozott a felett, hogy az új törvények elfogadása a szervezkedési jog és a kollektív szerződésekről a 2012-es ipari kapcsolatok vagy sztrájk és munkaügyi jog törvényben öltött testet, de a kormánynak tett ö, legtöbb ö, kommentárunkat a pakisztáni kormány nem vette figyelembe. A júniusi konferencián a Pakisztán ügyéről szó volt, de ugyanakkor a 81-es egyezménye szellemében hiszen se a 87-es, se a 98-as egyezményről nem vizsgálódott a bizottság, de idén ezt is megteszi. A Conference Committee a 81-es egyezmény szellemében vizsgálta meg a pakisztáni kormány megfelelő viselkedését, és azt várja el, hogy a kormány kellő forrásokat biztosítson a vizsgálatokhoz. Üdvözlőjük ugyanakkor a technikai segítségnyújtást, a felügyelő hatóságok ugyanakkor aggájjal hangsúlyozták ki a gyermekmunka aggasztó helyzetét bizonyos ágazatokban, például a gyapot és a kókusz termelésben. Üzbekisztán esetében különösen szorosan vizsgáltuk a felügyeleti mechanizmusokat az elmúlt években, beleértve számos vitát, a tripartit konferencia bizottsággal, a standardok alkalmazásával, és itt mind a nemzetközi szakszervezeti mozgalom és a munkadói szervezetek, és nem csak számos esetben látták, hogy gyermekek dolgoznak a gyapott betakarításnál, és emögött még az állam által szponzorált mobilizáció, mozgósítás is állt. És a bizottság látta a kormány hajlandóságát, hogy hajlandó együttműködni az ilóval, és ez azt jelenti, hogy bizonyos intézkedéseket tudatosítani kell, és ki kell építeni a megfelelő kapcsolatokat a nemzeti szociális partnerekkel és a különböző érintettekkel, és végig kell hajtani a monitoringot a 2013-as gyapott betakarításnál, hogy az megfelele az előírásoknak és a gyermekmunka elleni fellépésnek. Ebből a szempontból a bizottság kérte júniusban a kormányt, hogy fogadja el az ILO magas szintű csoportjának monitoringját a 2013-as gyapott betakarításnál, és itt a bizottságnak teljes mozgásszabadsága van, és hozzáférhet minden helyzethez a gyapott földök, földeken, annak érdekében, hogy a szakértő bizottság majd később az évben értékelni tudja a konvenció megvalósításának a szintjét. A bizottság nyilatkozata alapján, mm, és ők hivatkoztak erre az ILO előírásokra, és a közeljövőben egy kerekasztal megbeszélésre kerül majd sor az ILO-val, az UNDP-vel, az UNICEF-fel, az Európai Bizottsággal, valamint a nemzeti és nemzetközi munkás és munkaadó szervezetek képviselőivel. Elnök úr, amikor tegnap eljöttem Genfből, akkor érkezett meg az üzbegisztáni, illetve még nem érkezett meg az üzbegisztáni kormány válasza, de ma reggel hallottam, hogy megvan a konfirmáció, hogy ez a, ez a kerekasztal megbeszélés, jövőre kerül megrend, jövő héten kerül megrendezésre Taskentben, e, ezt az előbb említettem, és a második nap bilaterális tárgyalások lesznek az ILO és a tárcaközi munkacsoporttal, amelyet a kormány állít fel, valamint a szociális partnerekkel, hogy megbeszéljük az ILO monitoring bizottság munkájának, tevékenységének körülményeit és feltételeit. Tehát ez egy jó válasz érkezett, tehát Uzbekisztán, Üzbegisztánból, hiszen tavaly egyáltalán nem reagáltak. Elnök úr, akkor most nézzük meg a kakaó termelésben, a kakaó termelésben a gyermek munkát, ez mindenek előtt partot és gánát érinti, és az ájtek becslése szerint, az IPEC szerint 1,7 millió gyerek dolgozik a, ezeken a területeken és az iparban. Az elefántcsontpart létrehozott most egy rendszert, amelynek keretében monitorozza a gyermekmunkát a kakaóültetvényeken. Van egy cselekvési terv, amelyet kidolgoztak, sok minden persze nem történt, és az ILO az új kormányjal és vizsgálja, hogy hogyan lehet tovább lépni, és valóban cselekedni. Gána esetében az ILO felvetette 2006-ban az IPEC által jelzett problémát a gyermekmunkával kapcsolatban a kakaó ültetvényeken, és az ILO IPEC fel tudta hívni a figyelmet az érintett szereplők esetében a gyermekmunkára, és voltak kezdeményezések arra vonatkozóan, hogyan lehet a megélhetést támogatni a kakaó ültetvényesek esetében, és hogyan lehet megfelelő struktúrákat kialakítani, hogy a gyerekek iskolába járjanak, és inkább ott végezzék tevékenységüket. Az ILO az egyetért a PPP megoldásokkal is, amikor felkíván lépni a gyermekmunka ellen a nyugat-afrikai országokban, különösen a kakaóültetvényeken. ültetvényeken. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire összefonódnak ezek a feltételek, és ezek jelzik, hogy milyen fontos a gyülekezési szabadság, azt tudja biztosítani mindenki számára az alapvető jogok érvényesítését, és az ILO a, ezt támogatja, a vidéki környezetben, környéken is. Itt nagyon fontos, hogy az emberek tudatára ébredjenek ezeknek a, az elveknek, és maguk is fellépjenek a gyermekmunka ellen. Az ILO nagyon komolyan figyel a, a, az asszociációs szabadságra, és ez fontos lehet a gyermekmunka elleni küzdelemben, és ez a szabadságjog a vidéki területeken különösen fontos. Sector. I would also briefly like to touch upon the situation in Belarus. Tehát 2012-ben a szakértői bizottság és a szervezkedési szabadságot felügyelő bizottság járt Belarusban, és megállapította, hogy a 2004-es ajánlások nem valósultak meg, továbbra is számos esetben sérül a 87-es konvenció, különösen abban a vonatkozásban, hogy a közhatóságok, az állami szervek beavatkoznak a szakszervezeti ügyekbe. Ez év júniusában a konferencia előtt került sor a, arra, annak a megvitatására, hogy hogyan valósulnak meg ezek a standardok, új, új vádak kerültek megfogalmazásra, hogy beavatkoznak a szakszervezeti tevékenységbe, nyomást gyakorolnak rájuk. A bizottság felszólította a kormányt, hogy fogadjon egy missziót, amely teljes képet kíván kapni a szakszervezeti jogokról, valamint arról, hogy a kormányzat valóban megvalósítja-e hatékonyan a vizsgálóbizottság ajánlásait. Hát sokat nem remélek ebből, és mm, hát majd meghalljuk, meglátjuk a kormányzattól, hogy hogyan kívánnak előre lépni. Végül pedig elnök úr, a jó dolog az, hogy jó hír, hogy abba hagyom, azzal, hogy Grúzia elfogadta a munkakódex, a munkajogi kódex módosításait, és módosította úgy, hogy megfeleljen a nemzetközi standardoknak, és ez esetleg biztosítja a teljes megfelelést, különös tekintettel az egyesülési szabadságra, tehát ezt örömmel várjuk, és júniusban a konferencián ezt meg fogjuk vitatni, és nagyon remélem, hogy ez egy új lehetőség lesz az országban, és jól együttműködünk a kormányjal, támogatjuk őket, hogy ezt megvalósítsák. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy beszámolt nekünk ezekről a nagyon fontos és friss hírekről, hogy hogyan alakulnak a fejlemények. Köszönöm a megjegyzéseit ezekkel a rendkívül fontos kérdésekről, ugye a munkajog, számos országban, ezzel mind foglalkoztunk, mi is, Banglades, Üzbegisztán, Kolumbia, ezek, Pakisztán, ezt mind ön is említette, Belarus, Grúzia, hát ezek mind fontosak. A munka, gyermekmunkával kapcsolatos helyzet a kakaó ültetvényeken, és hát láttam, hogy Belarus Üzbegisztán hogyan reagál, de ezek kivételével a fejlemények zömében pozitívak, és mi örülünk, hogy talán mi is játszottunk ebben némi szerepet, mi az Európai Parlament hogy be tudtunk néha kapcsolódni, és nyomást tudtunk gyakorolni a bizottságra és a tanácsra, hogy a szakszervezeteknek legyen meg a megfelelő befolyásuk a helyzet megváltoztatására. A bangladesi bejelentés az ugye csak néhány napja történt, és az a vita, amelyet Strasbourgban folytattunk néhány hete, az talán meghatározó, ha nem is meghatározó, de azért rendkívüli mértékben hozzájárult a pozitív fejleményekhez. Kolumbiával kapcsolatban a, szakszerv, a kereskedelmi megállapodás ratifikációja egy kezdeményezéssel párosult, és ezt, ez a bizottság tette ezt a kezdeményezést, és megállapodást irányoz elő a politikai hatóságok között Kolumbiában azért, hogy változások történjenek, haladás történjen az emberi jogok védelme területén. Üzbegisztánt illetően, ahol a, az a határozat, hogy felfüggesztjük a megállapodás ratifikációját, és el kell készíteni egy köztes jelentést. Ez az ILO feladatát is jelenti, és azt hiszem, hogy itt ez is pozitív fejlődést indít majd el, nem beszélve Pakisztánról, ahol megvannak a, a feltételek, a jó feltételek, és ez a preferenciális bánásmód, és meg kell nézni a bizottság javaslatait, hogy Pakisztán hogyan tudja a kereskedelmi, kereskedelmét javítani az Európai Unióval ezeknek a feltételeknek a birtokában. Az a következtetés, amelyet én, mint a bizottság elnöke le tudok vonni, az az, hogy noha nem is, nem is teljes, sem valósult meg minden, de azért sok minden tehető a kereskedelem érdekében, hogyha mi a, a megoldás részei vagyunk annak, hogy a munkaügyi, munkajogi standardok érvényesüljenek, és akkor ezzel a kollégákhoz fordulok. George Kutas először, aki Üzbegisztánnal kapcsolatos jelentés készítője. Köszönöm szépen Először is köszönöm a lehetőséget, hogy sor kerül erre az eszmecserére. Nagyon fontos számunkra hallani, hogy mi történik ennek kapcsán, ugyanis, ahogy az elnök úr említette, az én esetemben, ugye én Üzbegisztánnal foglalkozom, ez a jelentés szerencsére Mi hozzájárultunk a, a megállapodáshoz a textil iparral kapcsolatban, és azután a misszió is ott van a, a betakarítás monitorozására. Meg kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy jó hírt hallottam öntől is a júniusi ILO konferenciával kapcsolatban, meg a tegnapi Genfi hírrel kapcsolatban, és hát reméljük, hogy a hatóság el fogja ezt fogadni, hogy lesz ott egy ilyen misszió, és sor kerül a kerek asztalra, szóval az idő korlátozott a betakarításig, hogy megkapták már a meghívót a, a hatóságoktól, hogy elmenjenek és figyelemmel kísérjék mindezt, tehát hogy megtörténhessen ez a monitoring eljárás. És hát mit gondol ön, hogy mi lehetne még tenni? Mert hogyha ezt a, ezt a betakarítást lekésük, akkor hát legalábbis mi úgy gondoljuk a parlament, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehet folytatni ezt a jelentést. És mivel, ha már nálam van a szó, akkor azt is megkérdezném az Európai Bizottságtól, hogy én látom, tudom, hogy július 18-19-én, tehát a jövő héten lesz egy EU-Üzbegisztán együttműködési bizottsági találkozó. Hát az én kérésem, nem is kérdésem az, hogy próbáljanak meg nyomást gyakorolni rájuk, és elmagyarázni, hogy mi is a helyzet. Az Európai Parlament számára fontos, hogy mi az ő javaslatuk, és remélem, hogy ezt el, fogja, el fogják fogadni az ILO missziót, és fogadják, hát ha meg nem, akkor milyen kompromisszumot tudnak javasolni a megoldás megtalálására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Helmut Scholz, GUE. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm. Um, comprehensive picture you have... Köszönöm ezt az átfogó képet, amit kaptam és kaptunk mindannyian, és nagyon kritikusan figyeljük az ILO előírások, standardok megvalósulását, hogy hogyan néz ez ki a valóságban. Úgyhogy három kérdésem lenne, három problémával kapcsolatban. De mielőtt ezeket elmondom, azt mondom, hogy tegnap, a múlt héten voltam egy nemzetközi konferencián, amely a bangladesi népírtással kapcsolatos, és hogy az azóta eltelt időszakban mi történt, és hogyan próbálnak egy megbékélést kialakítani. Közvetlen kapcsolat volt a mostani valóság és e között a történelmi múlt között. Tehát a kérdés, hogy hogyan lehet megvalósítani a munkajogot, a munkajogi normákat, az, az nem csak a, a, a szigorú gazdasági szempontból érdekes, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan tudnak, hogyan értik meg azt, hogy miről is mi besz, miről beszélünk és mire gondolunk ez a jövőbeni fejlődés szempontjából meghatároz. Guatemalával kapcsolatban van egy kérdésem, szörnyű a helyzet a munkajogot illetően, akkor nem kellene az Európai Uniónak bizonyítékokat gyűjteni, hogy emlékeztessék az országot a megkötött egyezményre és hogyan lehet fellépni nemzetközi kereskedelmi szempontból biztosítandó, hogy nehogy még inkább kárt okozzunk a munkajogi előírások érvényesülésének. Kolumbiával kapcsolatban jó, pozitív ez a fejlemény, és ez kíséri a kereskedelmi megállapodás megvalósítását de látni kell, hogy még számos nyitott kérdés van. Például, hogy a kolumbiai kormány egy új rendeletet vezetett be a katonaság immunitását illetően, és azt hiszem, hogy ez az ENSZ emberjogi képviselőjének is jelent bizonyos feladatot, hogy a mentelmi jogot élvezi a, a katonaság, tehát teljes immunitást, de ez összefügg az emberi jogok megsértésével is, és ez kapcsolódik ahhoz is, hogy mi a helyzet a szakszervezetekkel, és még ha néha előrelépés is megállapítható. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a párbeszédet kialakítani a kormánya És akkor most már vége az időnknek gyakran, hamarosan, úgyhogy, és még négyen kívánnak szólni, meg a vendégünk, úgyhogy kérem, hogy fejezze be. És mi a helyzet az Egyesült Államokban? Csak két konvencióhoz csatlakozott az Egyesült Államok. Mi van ott? Mi a helyzet? A következő hozzászóló a zöldek képviselője. Köszönöm szépen. Visszatérek arra, amit Morájró kollega mondott az Európai Parlament szerepéről, az esetleges előrelépésekkel, haladással kapcsolatban. Hogyan értékeli azt, amit a hogy a fenntartható fejlődés hogyan hat a kereskedelem fejlődésére, és mit gondol, hogy milyen hatása lesz majd ennek a jövőben az ILO konvenció megvalósítását, az emberi és a munkajogi előírások megvalósulását, és az Egyesült Államok beli megközelítés, hogy kötelező előírásokra van szükség, ennek milyen hatása lesz mert ez szankcionálható. Gondolja, hogy hatékonyabb ez, mint a miénk, ahol nincsenek kötelező előírások. Mit gondol erről, és a legjobb gyakorlat, a best practice és megvizsgálandó, hogy hogyan lehet az emberi és munkajogok érvényesülését biztosítani, és végül pedig ahhoz, hogy oda tudjunk jutni a, a betakarításra, még kell a meghívás az Üzbegisztánból, ha nincs meg, akkor csak a kerekasztalra kerülhet sor, és ott mit tudnak elérni. Köszönöm. Paul Murphy. Paul Murphy. Köszönöm szépen. Igen, reagálnék a pakisztáni kérdésre, és a bizottságnak is. Van egy külön második bekezdés, amit az iló elfogadott, miután Üzbegisztán a bizottság ajánlásait nem alkalmazta. Azelőtt a bizottság azt mondta, hogy ha egy második bekezdést elfogadnak, akkor vizsgálatot indult, indít. Kérdés, hogy az ILO ezzel kapcsolatban hogyan vélekedik. A második eh, Bangladessel kapcsolatban szeretnék többet hallani arról, hogy az ILO-nak mi a kompaktban a szev, szerepe, monitoring, vagy más. A Bangladesnek vannak megfelelő erőforrásai, kapacitása, hogy ezt végrehajtsa. A plusz száz megfigyelő elégségese. És hogy a, az USA a GSV-t visszavonta Bangladestől mik ennek a következményei. Végül pedig Pakisztán a GSP plusznál tart. ILO onlap egyezmények foglalkoznak ezzel, és ezeket nem hajtják végre. Nem tartják tiszteletben. Komoly e, a helyzet ezzel kapcsolatban. Végezetül Bert Lange. Köszönöm szépen, elnök úr. Kolumbiáról. Örülök annak, hogy arról hallunk, hogy a szakszervezeti aktivisták jobb helyzetbe kerültek, és hogy a gyülekezési szabadsággal is jobban élhetnek először történik meg, hogy a kereskedelmi megállapodással párhuzamosan egy roadmap-et, egy ütemtervet kért az Európai Parlament a kormánytól, a kolumbiai kormánytól. És ezt nyomon is követjük, hogy betartja-e a kolumbiai kormány, és be elvárja a civil szervezetektől, hogy betartsák-e. Jó példa ez arra, hogy hogyan tudjuk ezeket az ügyeket támogatni, hiszen az ütemtervben, a roadmapben az ilo javaslatát, ajánlását, normáját is érvényesítjük. Büszkék vagyunk erre, hogy ezt az ügyet, ennek az ügynek lendületet adtunk. Ugyanakkor az állásfoglalásunkban két végrehajtási szemináriumról is megállapodtunk, Kolumbiával és Perúról, ahol a végrehajtást akarjuk megvitatni, és kérdezem öntől, hogy milyen szempontokat domborítsunk ki, és tematizáljunk egy ilyen szemináriumban. Köszönöm szépen, mielőtt visszatérnénk, tisztelt vendégeinket, ha ügassuk meg a bizottságot, Filip Küsszó, de már csak 10 percünk maradt, tehát három percet kap. Köszönöm szépen, három ország három perc alatt. Összesen. Azt mondta a prezentációjában, hogy a kereskedelem me része lett megoldásnak. Nagyon igaz van. Grúzia február 21-án nyílt meg a tárgyalás. Szakasüli elnöknek azt mondta, hogy nem lehet megegyezni, hogyha az ILO nem elégedett az egyezménnyel. Itt az eredmény megvan az ILO reakció, és nagyon közel állunk a megalapodáshoz. Második, Bangladesh az EBA előtt nem volt export az EBA előtt. 2,5 millió ember dolgozik ezen, 60% az exportnak az, US, az EU-ba irányul. Ez tehát a sárgarépa megközelítés, és nem a bot megközelítés, amit az USA alkalmaz biztos vagyok benne, hogy az EU olyan nyitott a sárgarépával, hogy eredményt ér el. Üzbegisztán végül július 19-én jövő héten fel fogjuk tenni, fel fogjuk hozni ezt a kérdést, amelyet mondott a képviselő. Jó hír, amelyet kaptunk ma délelőtt, mert nyomás alatt tartottuk a, az országot. Van arra kilátás, hogy legyen előrelépés. Az UNICEF is azt jelentette, hogy a gyerekeket 16 év alatt nem nagyon mozgósították a legutóbbi kampányban. Osztjuk az ILO-nak és a képviselő úrnak a véleményét, hogy az üzbék hatóságokkal kapcsolatban konkrétabbnak kell lenni, hogy Üzbegisztán fogadja az ILO-t a begyűjtés időszakában, a szület időszakában. Dumbia Harry. Sok kérdés átfogó képet kérünk, megpróbálok röviden fogalmazni. Először is azt szeretném mondani az EU-nak és az Európai Parlamentnek, hogy az önök támogatása a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása érdekében rendkívül fontos. Nem mondhatom el, nem tudom elmondani, milyen fontos, milyen hatása van ennek felbecsülhetetlen a hozzájárulásuk, és szükségünk van rá, hogy őszinte legyek, a szakértői csoport kérhet bármit az országoktól, de nem elég. Láttuk, hogy milyen már esetében mi történt. Egyszerűen nyomást kell gyakorolni, és akkor van eredmény. Néha 50 év kell a változáshoz. Szeretnék tehát köszönetet mondani a bizottságnak és önöknek, képviselőknek ebben a ö, szakbizottságban, amiért komolyan foglalkoznak ezekkel az országokkal, és hogy a súlyukat ladba vetik annak érdekében, hogy az alapjogok területén legyen előrehaladás. Különben az ILO nem tudna hatni ezekre az országokra, illetve sokkal több időre lenne szükség. Tehát nagyon szépen köszönöm. Guatemalával folytatnám. Azt hiszem, hogy az a nyomás, amelyet gyakorolnak, nagyon fontos abban, hogy az ország betartsa azokat a, teljesítse azokat a kötelezettségeket, amelyeket vállalt. Megállapodás van, aláírta a kormány az ILO munkavállalói oldalával, bizonyos intézkedések meghozataláról adott időszakon belül. Ez lehetővé teszi, hogy felügyeljük a az ígéretek betartását. Nemrég találkoztam a július 3-án hivatalát elfoglalt tisztviselővel, akinek az a feladata, hogy segítsen mm, a kötelezettségek teljesítésében, és természetesen az önök segítsége nagyon fontos, így tudjuk elérni, hogy a guatemalai kormány teljesítse, amit vállalt. Uz Üzbegisztánra térnék át. Szóbeli kom- kommunikáció volt ma délelőtt a misszióra jövő héten kerül sor, ez derült ki, és holnap megkapjuk oroszul a meghívó levelet. Remélem, visszamegyek Genfbe, ott lesz a levél írásban. Az önök nyomása Üzbegisztánra rendkívül fontos. Hiába van konferencia. Az önök nyomása szükséges ahhoz, hogy Üzbegisztán változzék hiába tesznek meg mindent a munkavállalók, a parlament szükséges ehhez. Milyen országok voltak, ami Benglades illeti, azt mondanám, hogy az ILO szerepe teljesen világos közös nyilatkozat jelent meg. Ez a legjobb példa tegnap mondtam a DJ trade kollégáknak. Ez a legjobb példa a koherenciára a szervezetek között. Az összes alapegyezményt ratifikálta az EU. Kombinálják a sárgarépát a bottal vagy a nyomással. Nagyon jó kombináció ez. Szeretném önöket arra ösztönözni, hogy továbbra is így járjanak el, és ott, ahol rendszeresen megsértik a munkaügyi normákat, ott lépjenek fel. Üzbegisztán esetében reméljük, hogy a monitoring misszió feltételeit sikerül részletesen megtájani. Itt továbbra is kell nyomás, mert ez még nem történt meg. A második napon lesz. Az első napon ott ül mindenki az asztal körül a monitoring missziónak augusztusban ott kell lennie, meg kell szervezni a munkáját. Már nem marad csak idő erre. A bizottság szerepe ebben fontos lesz. A parlament is kell küldjön üzenetet, hogy ez szükséges. Különben nem tudunk mást mondani, mint amit az UNICEF ami Kolumbiát illeti. Jó ö, példa mindkét. Jó példa az, ez is a nyomás gyakorlására. Az van kereskedelmi megállapodása. mi is csatlakozhatunk ehhez. Guatemala és Kolumbia esete hasonló, nem tudok a katonai oldalak kapcsolatban kommentálni. Már csak annyit mondanék, hogy az USA-val kapcsolatban először a botot próbálta használni, mindkettőt használunk, de nem ugyanabban a sorrendben. Kolumbiánál először a botot, és utána a répát. Elkesen, hogy még nem minden történt meg, önök a répával próbálkoznak az USA bottal. Az USA a maga problémájával küzd, az a kongresszussal az Európai Unió sokkal szavahihetőbb, mert a Nemzetközi Munkaügyi Egyezményt ratifikálta. Ezért a mechanizmusok használata szavahihetőbb az EU részéről. mindig találkozom ezekkel a kérdésekkel. Mi a fontos? Nem az, hogy az USA mit tesz, mit mond, hanem hogy önöknek mire van szükségük. Azért nem lehet a jogokat lábbal tiporni. A GSP plusz a fenntartható fejlődést biztosítja. Ehhez szükséges a sárgarépa és a bot. Azt hiszem jó egyensúly alakult ki. Nem lehet fenntartható fejlődés, hogyha a jogokat nem tartják tiszteletben. Azt hiszem, ami a szegénységet illeti, és a többi kihívást, a gyermekmunkát. Nos, Bangladesben ez mind megtalálható az alapjogok területén is nagy hiány tapasztalható. Úgy értettem, hogy az Európai Unió és más donátorok jelentős hozzájárulást vállaltak. Az ILO-nak a reformot kell támogatnia képezni, illetve kapacitást építeni. Csak idén 500 új marokkói munkaügyi felügyelő képzésében vettünk részt. guatemala van ezer rében vettünk részt. 200, az meg se látszik. A probléma óriási Bangladesben. Hát az ő erőforrásaikat kell felhasználni. Még tudnám folytatni, elnök úr, de azt hiszem, hogy itt le kell állnom. Lehet, hogy nem válaszoltam minden kérdésre. Az EU parlament támogatása óriási örömmel, lelkesedéssel tölt el engem. Köszönöm szépen, hogy segítenek sok férfi és nő életének a megváltoztatásában. Elnök, köszönöm szépen nagyon szívesen eh, segítünk a szabályok eh, végrehajtatásában. Megpróbálunk eh, fellépni, hogy a modelljük érvényesüljön. Köszönöm szépen. Köv berekeztem a mai ülést, a következőre szeptember 5-én kerül sor. 9 órakor. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok!